Right, good, good morning everybody. I know... Jó napot kívánok! Tudom, hogy mindenki fáradt, korán vagyunk, de valamikor el kell kezdeni az ülést, mert egyébként kifutunk az időből. I make it four minutes past nine, but of course, as you all know, we haven't got... 9 óra négy perc van nálam, de amint önök is tudják, az Európai Parlamentben nincsen egységes idő, tehát ahány órára nézzünk, annyiféle órát látunk, de ez is a diverzitásnak a megnyilvánulása. Egy órás meghallgatást fogunk tartani, ennek első elemeként meghallgatjuk Steven Major urat, az értékpapírpiaci hatóság elnöki posztára, posztjára jelölt szemét, utána három és fél perc, tehát öt perces szakaszokban három és fél perces válaszadási időszakkal egy-egy kérdésre válaszol majd Major úr. Kérem a kollégákat, hogy ne akarjanak több kérdést föltenni egy kérdés álcája alatt. Tudom, hogy ez egyeseknek szokása, le fogom állítani az ilyen kezdeményezéseket. Továbbá utána, a meghallgatás után 5 percre majd visszaadjuk a szót zászó erejéig, ugyanígy 5 percig bevezető előadást tarthat majd a jelölt. Ez lesz tehát a menet. Most megadom a szót Stevennek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a gazdasági bizottság tagjainak, hogy lehetőséget adtak arra, hogy bemutatkozzam ma, és hát az eszmát is bemutassam önöknek. Ez egy új európai felügyeleti struktúrának egy része. Ez a három intézmény a pénzügyi válságra adott válasz egyik pozitív oldala. Tudjuk, hogy a pénzügyi felügyelet megszigorítása megszabadításával mindenkivel egyetért, és ennek az európai szintre emelésével. Különösen nemzeti szinten ez már nem működik önállóan. Az Európai Parlamentnek fontos szerepe volt abban, hogy létrehozta ezt a felügyeleti keretrendszert, és nagyok az elvárások ezen intézményekkel szemben. Az eszmával különösen. Nekünk az a dolgunk, az lesz a dolgunk, hogy válsághelyzetekben azonnal reagáljunk. Az ESMA alapító okirata alapján nagyon sokféle feladattal kell foglalkoznunk, én azonban csak öt prioritást emelnék ki mai beszédemben. Az első prioritás a pénzügyi intézmények közvetlen felügyelete, és ez a legfontosabb úgynevezett core tevékenységünk. Egységesen az elvárások, szabályok értelmében szeretnénk ezt folytatni. A gyakorlat és az elvárások között azonban óriási szakadék tátong jelenleg. A második prioritásunk a fogyasztóvédelem és a befektetőkre való koncentráció. Nagyon gyakran a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevők túl drágán kell, hogy megfizessék a szolgáltatásokat és termékeket. Az eszmának tehát az a feladata is hogy egyszerűsítse és olcsósítsa az eljárásokat, és a veszélyes termékektől óvja a fogyasztókat, illetve hát ugye az ügyfeleket. A harmadik prioritás a stabilitás fenntartása. Ezt ma nem, az ESMA nem egyedül látja a feladatát, hanem egy keretrendszer részeként, és az egyéb banki és biztosító hatóságokkal, felületi hatóságokkal és kockázat elemzőkkel közösen fogunk dolgozni, és ajánlásokat fogunk megfogalmazni velük együtt, ha szükséges. A negyedik prioritásunk az, hogy egy egységes szabályrendszert és egy minőségi új, jó normarendszert alakítsunk ki. Az ötödik prioritás pedig az, hogy a felügyeleti területen egyforma szabályokat alkalmazzunk mindenkire, mert az ilyen típusú eltérések, a felügyelet szigorúságának eltérése az, ami a legtöbb gondot okozza, az ESMA nagyon szigorúan fogja az EU jogot betartatni ezen vonalak mentén. Munka tervünknek ez az öt prioritás adja a gerincét. Az HISA jó munkát végzett a utóbbi években, de az eszmára való átállás nem folyamatos átállás lesz, hanem egy jelentős, radikális átállás minőségi, mennyiségi szempontból egyaránt. Néhány rövid megjegyzésem lenne még. Az utóbbi évek során két szabályozó hatóságot is vezettem egymás után. Ezeknek mindnek volt, mind a kettőnek volt egy fejlesztési funkciója. Az egyik az EFM volt, a holland felügyeleti fejlesztési felügyeleti hatóság, és a másik pedig egy banki felügyeleti hatóság Hollandiában. Mindkét funkciómban megtanultam, hogy a függetlenség a legfontosabb ö, tulajdonsága egy szabályozó hatóságnak és vezetőjének különösen. Döntéseimet függetlenül hoztam meg, és így ebben a szellemben szeretnék hozzájárulni az EU pénzügyi piacának stabilitásához, annak újra való megteremtéséhez, a korábbi döntések foganatosításához elszámoltathatóságom a tanácssal és az Európai Parlamenttel szemben nyilvánvaló. Ahogy elmondtam már, az Európai Parlament volt a kezdeményezője ennek a struktúrának, amelynek az intézményünk a részét képezi. Meggyőződésem ezért, hogy az Európai Parlament a jövőben is fontos partner lesz az ESMA fejlődése szempontjából, és explicit módon meg szeretném fogalmazni, hogy mi önökkel aktívan fogjuk keresni a párbeszédet. Köszönöm szépen, várom kérdéseiket. Thank you very much. That's a very good... Köszönöm szépen. Még 15 másodperce meg is maradt Major úrnak. Jean-Paul Gozé kíván kérdezni a néppárt részéről elsőként. Euh, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président désigné, vos paroles étaient tout à fait sympathiques et tout à fait agréables. Amit elmondott, az kellemes zene volt füleinknek, hiszen az Európai Parlament szempontjából nagyon fontos egy ilyen felügyeleti szerv felállítása. Tehát amit mondott, az rendben van. Sokan vagyunk itt, akiknek kétségei vannak az ESMA szerepével kapcsolatban, hogy valóban meg tud-e felelni azon, annak a feladatkörnek, amit a szabályok előírnak. előírnak. Komoly kétségeink vannak. Elképzelhető, hogy a SZEZA és az ESMA között nem lesz meg a megfelelő különbség. Valóban elvárik ez a két dolog? Megnyugtatna minket ezzel kapcsolatban? Uh, well, thank you very much for giving the... Köszönöm. Megköszönöm, hogy kidomboríthatom a különbségeket a Cézár, illetve az új rendszer között. A legnagyobb különbség az lesz, hogy a szabályzat szerint az eszmának új jogkörei vannak. Például a hitelminősítő intézetek közvetlenül az ESMA felügyelete alá tartoznak majd. Ez alapvetően eltér a Cezár szerepe, szerepéhez képest. Ennek a Cezárnak nem volt ilyen felügyeleti funkciója, ez tehát nagy különbség. módunk lesz arra, hogy normákat állítsunk fel, nyilván az Európai Bizottság egyetértésével és a parlament egyetértésével, illetve a különböző szabályozói versenyhelyzetben is felléphetünk. Tehát ami a hatáskörünket illeti, nagy az eltérés a múlthoz képest, nem fokozatos változásra kell számítani, hanem alapvető változás egyik percen a másikra. Aztán nézzük a szervezetünket, szervezeti felépítésünket. Előzőleg, az előzőekben 40-50 fővel dolgoztunk, és az elkövetkezendő években pedig ezt felfejlesztjük körülbelül 100 főre. Én teljes munkaidőben fogom elnökölni ezt a szervezetet, a Cézárnak rész munkaidős elnöke volt, és ez is alapvető különbség. Tehát hatáskör, jogkör, emberanyag, illetve vezetőség szempontjából is nagyon nagy változások várhatók. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű lesz felállítani ezt az új szervezetet. Azonban források szempontjából mindenképpen világosan fogok majd fogalmazni a jövőben, hogyha bármilyen gondom van. Thank you very much. Um... Köszönjük szépen. Udo Bulman kíván kérdezni az szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm szépen. Üdvözöljük itt a bizottságban Major urat. Valószínűleg meg fogja érteni, hogy ez a bizottság és a parlament rendkívül büszke arra, hogy egy elkötelezett eh, pénzügyi jogalkotást folytat. Természetesen az új eh, felügyeleteknek a élén olyan személyeket szeretnénk látni, akik ebben a szellemben működnek, és elkötelezett felügyeleti gyakorlatot alakítanak ki. Éppen ezért arra vonatkozik a kérdésem, Képzelj el, hogy vissza tudjuk forgatni az idő kerekét, két-három évvel ezelőtt is már esetleg fel tudtuk volna állítani a felügyeletet. Mit tett volna azokban a konkrét esetekben, amelyek az elmúlt két-három évben előfordultak? Ugye nagyon sok vészmadár van, aki azt mondja, hogy nem szabad ilyen erősen szabályozni, stb. stb. Tehát mik lettek volna az ön lépései, és mit várt volna ezektől a jövőre nézve? Well, we, it's, it's difficult, of course, to, to set the time. Nehéz visszaforgatni az időkerekét, és arra válaszolni, hogy mit tettünk volna, hogyha az ESMA létezett volna már a válság előtt Gondolom, ezzel azt is sugalni akarja a képviselő úr, hogy jó lett volna hamarabb létrehozni az eszmát. Nos, a felügyelet még nem ad semmire sem garanciát. A gazdaságra vonatkozóan, tehát a gazdaság javulhat, romolhat, történhetnek nagy válságok, a felügyelet ezeket nem fogja meg el, megelőzni, vagy megelőzni, de biztos, hogy ez a válság olyan volt, amit senki nem várt ilyen mértékben, és ha korábban létezett volna az ESMA, akkor biztos, hogy csökkentette volna a hatását ennek a válságnak a jelenlegi kockázatokat. Én is örültem volna annak, hogyha már akkor lett volna a kezünkben egy ilyen eszköz, mint most az ESMA. A hitelminősítő ügynökségek meglehetősen problematikus szerepet játszottak a válságban. Nagyon ö, súlyos minőségbeli fenntartások merülnek föl az ő munkájukkal kapcsolatban, és biztos, hogyha létezett volna ez, már akkor, vagy az ő munkájuk is felügyelt lett volna, akkor reálisabban láttuk volna a helyzetet. Hollandiában, ahol én magam is szabályozóhatóság elnöke voltam. Mi ö, úgy gondoltuk, hogy, hogy nem eléggé transzparensek a pénzügyi termékekre vonatkozó szabályok, és ez aztán kiderült, hogy így van. Európában ö, áramlanak ezek a termékek, szolgáltatások, mert nem egységes a felügyelet. Tehát az ma egységes felügyeleti rendszerre ezt megakadályozhatja. Nem volt kellően átlátható a rendszer, az OEDC derivatív piacokra vonatkozóan különösen, és ez okozta többek között a válságot. Tehát a szabályozás és a felügyelet még nem ad semmire sem százszerzelékos garanciát, de ha csak nemzeti szinten van felügyelet, és európai szintje nincs, miközben a piacok európai szintűek, illetve hát globálisak, akkor nyilvánvaló, hogy nem működhet ez a rendszer jól, ezért van szükség európai szintű felügyeletre. Összegezve, ha kérdezi, hogy mi lett volna eszma, ha van ma hamarabb, sokkal kisebb slamasztikában lennénk, mint most. Nem mondom, hogy a válságot elkerültük volna, mert a válság végül is Európán kívülről jött elsősorban, de puffereltük volna a hatásait, és nem lenne ennyire súlyos a helyzet, mint most. Okay, thank you very much. Um, for those that weren't... Köszönöm. Akik nem voltak itt az elején, azok kedvéért elmondom, hogy ö, ö, olyan rendszerben dolgozunk, hogy egy perc áll rendelkezésre a kérdések feltevésére és másfél perc a válaszadásra. Szilvi Gulár következik az ALDE nevében. Bienvenue à vous. Mes collègues ont déjà dit... Jó reggelt, üdvözöljük Önt! A kollégáim mondták már, hogy kemény munkát végeztünk itt a bizottságban, annak érdekében, hogy létrejöhessenek ezek a felügyeletek. Egy konkrét kérdésem lenne Önhöz. Olyan országból érkezik amely nagyon komolyan vette az egységes piacot, amely számára fontos volt az egységes piac. Most a szabályozást egy olyan szintre kívánjuk emelni, eh, amely szintet gyakorlatilag a pénzügyi piacok egységesítésével már elértünk. Hogyha, hogyha jogosulatlan tevékenységre kerül a piacon, mit fog akkor tenni Well, I would like to express that. Szeretném azt elmondani, hogy a védelmi záradék fontosságának tudatában vagyok, azzal kapcsolatban, hogy egy felügyeleti beavatkozásnak milyen adó hatása van. A banki szolgáltatások területén ez nyilvánvalóan igaz, leginkább itt releváns ez, tehát az adóvonatkozás. Ami az eszmára vonatkozó záradékot illeti, én ezt úgy értelmezem, hogy az adófizetők pénzének elhelyezésével kapcsolatban, tehát hogy melyik takarék vagy hasonló szervezethez helyezi el az adófizetők pénzét, valaki ezzel kapcsolatban nem hozhat döntést a szabályozó, de nyilvánvalóan célunk az, hogy a piac a lehető legjobban működjön. Az a feladatunk, hogy sikeresek legyenek a pénzügyi piacok. Tehát van egyfajta szabályozó felügyeleti szerepünk, aminek célja az, hogy a pénzügyi piacok jól működjenek, és ennek van egy olyan másodlagos hatása, hogy megfelelő legyen az adó környezet is. Én tehát úgy értelmezem ezt az áradékot, hogy olyan esetekben, amikor nem adunk engedélyt, és aminek, aminek adó hatása le, lesz, nos, ezekre az esetekre vonatkozik a mi szerepünk. Elnök, köszönöm szépen. Következő a zöldek nevében Sven Giegold. Hello, sorry for being late, I was Elnézést, hogy késve érkeztem, dugóban álltam. A parlament hosszú tanácsal folytatott tárgyalások után végül is megadta a lehetőséget, a jogot ennek a három felügyeleti intézménynek arra, hogy bizonyos tranzakciókat korlátozzanak, bizonyos típusú tranzakciókat. Milyen körülmények között fognak erre visszanyúlni erre a kompetenciára, fogják ezt alkalmazni. Lát-e konkrét olyan termékeket, szolgáltatásokat a gyakorlatban, amelyeket már most láthatóan ki kéne vezetni a piacról? Tudná nekünk konkrét példákat adni arra, hogy ön hol kezdeményezne minimum hát, vizsgálatot annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy melyek ezek a termékek és szolgáltatások? Ahogy már hangsúlyoztam bevezető beszédemben, az eszme egyik fő prioritása a fogyasztók, vagy hát az ügyfelek védelme és a befektetők védelme. Szabályozó hatóságként tipikusan ez lesz a feladatunk, hogy bizonyos típusú termékek bajaira felhívjuk a figyelmet. figyelmet. Hollandiában is egyébként ugyanez volt a munkám, például a föld spekulációt próbáltuk korlátozni, ugye mivel várhatóan Hollandia egy részét elönti a tenger, ha nem teszünk ellene valamit, akkor ez, ez felverte, illetve levitte az árakat bizonyos területeken, és spekuláltak az emberek a földdel, ezt korlátozni sikerült. Aztán a fogyasztókat, ügyfeleket tájékoztatni kell, képezni kell őket arra vonatkozóan, hogy hol vannak és milyen típusúak a kockázatok, és valóban konkrétan egyes termékeket is be lehet majd tiltani. Ez persze új terület számunkra, felügyeleti hatóságként e, inkább megelőző szerepünk lehet, tehát nem adunk engedélyt például olyan termékek kialakítására, amelyek kockázatokat mutatnak, amelyek 70-80-90 százalékban administratív költségeket, egyéb járulékos költségeket tartalmaznak, és nem érdemi beruházás a lényegük. Az ilyen pénzügyi termékek, amelyek magas kockázatúak, sok fogyasztót érinthetnek, vagy hát ügyfelet, ezek biztos, hogy ebbe a körbe tartoznak majd, amelyeket esetleg be kell tiltani, mert szabályellenesek. Ez persze kivétel és eljárás lesz, mert a, az ügyfeleknek meg kell adnia másfelől a választás lehetőségét is, tehát nem lehet mindent helyettük eldönteni. De azt hiszem, hogy ezek a példák mutatják, hogy bizonyos esetekben el is várják tőlünk, nem csak Hollandiában, más országokban is van erre vonatkozó tapasztalat, hogy óvjuk az ügyfeleket bizonyos termékektől, és kompenzációt is várnak azok, akiket ilyen módon becsaptak, azoktól, akik ugye a szabályokat alkották és betartatni kötelesek. Teljesen ö, tudatában vagyok annak, hogy persze en, a kompetenciának még nem vagyunk a birtokában, ezt majd ki kell építeni, alakítani. Köszönjük. Az ICR-LCR e e frakció nevében Kej. Köszönöm szépen, elnézést kérek, én is egy kicsit késtem. A MIFID-ről egyeztettem a bizottsággal, azért késtem. Most ezzel kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy nagyon sok olyan jogszabály van kilátásban, ami a piacokhoz, működéséhez kapcsolódik. Mi mifid jelenleg most vizsgáljuk felül a különböző értékpapírokkal és tőkepiacokkal kapcsolatosan. Nagyon nagy a tét. Kérdésem az, hogy ez pontosan hogyan fog, kívánja végrehajtani a Cézár nemzeti felügyeleti szervekkel dolgozott, velük működött együtt. Ön hogy kívánja ezt megoldani? Hogyan működik majd együtt a nemzeti felügyeleti szervekkel, szabályozókkal? Nagyon komoly hatásköre van a short selling és egy, ilyen típusú termékekkel. Ön hogy látja az ESMA szerepét globális környezetben? tehát az e- e- RCT és más globális szabályozókkal hogyan kíván együttműködni? Már a kérdést. Akkor ez... First, go to the first one on the... Nézzük az elsőt. A nemzeti szabályzókkal való együttműködés, illetve az ő tapasztalatuk felhasználása. Az ESMA munkájának legnagyobb része nem közvetlen felügyeletre a napi munka ezzel kapcsolatban leginkább nemzeti tagállami szinten történik. Célraval kapcsolatban például az ma képíti majd a saját szerkezetét. Elképzelhető az is, hogy egyéb területeken épít ki sokkal inkább um, human erőforrás tapasztalatot az ESMA, ahol közvetlen hatása van. Olyan területeken tehát, ahol közvetett a szerepünk nagyon fontos lesz majd a tagállami tapasztalat, tudás, ismeret. Több modellt is, több modell alapján is el lehet jutatni ezt a szaktudást az eszmához. Azon Elképzelhető például az, hogy akik, azok a dolgozók, vagy szakértők, akik jelenleg a nemzeti ö, szabályzóknál dolgoznak, meghívást kapnak az eszmára eszmába, csak úgy, ahogy én is nemzeti posztról elkerülök majd az eszmába. Nyilván lesznek olyan nemzeti tagállami szakértők, akik hajlandók lesznek erre. Aztán van a különböző bizottságaink, tanácsadó bizottságaink, a technikai normák kidolgozásában komoly szerepük van lesz világos szabálya a tagállami szabályozóknak, és nyilván áthelyeznek majd tagállami dolgozókat az eszmához. Itt alapvetően azért mégiscsak egy európai szervről van szó, melynek saját tapasztalatot kell kiépíteni. Tehát egyrészt a tagállami szakértelemre is szükség van, másrészt azonban Párizsban is ki kell alakítani egyfajta, vagy fel kell halmozni egyfajta tudást, szaktudást. Második kérdést, a globális környezet, illetve az ESMA szerepe a nemzetközi pénzügyi piaca. Először hagy utaljak arra, amit a bevezetőmben is mondtam, a felügyeleti szerepről. A válság, jelenlegi válság egyik oga pontosan ez a felügyeleti hatáskör, illetve ennek a hiánya. Nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta felügyeleti verseny, G20-as szinten ennek a versenynek a megléte fontos dolog, ugyanakkor intézkedéseinket nemzetközi szinten mindenképpen egyeztetni kell. Az eszmának fontos a szerepe, az SCC-t említette. Ennek a normál kialakításában, illetve a piacok felügyeletében is komoly szerepe van. Tehát az ESMA-nak szerintem az ilyen típusú nemzetközi vitákban kell részt vennie. CRA-kkal kapcsolatban. mindenképpen fontos lesz a szerepünk. Ez igenis szüksége lesz a partnereinknek, illetve a rivális felügyeleti szerveknek a mi szaktudásunkra. Nagyon fontos az is, hogy kettős felügyelet ne valósuljon meg. Itt is komoly szerepe, szerepet látok az ESMA szempontjából. Ez lenne tehát. Elnök? Megengedtem, hogy kicsit tovább tartson a válasz, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés volt. Most a második kérdéskör jön. Karen Wortman Kohl teszi fel az első kérdést a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Major úrhoz egy kérdést szeretnék feltenni. Nevezetesen azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy miben látja a saját uh, szerepét, hogyha a kettős uh, felügyeletről van szó a pénzügyi szektorban, és az is, a kérd, az is érdekelne, hogy a különösen magas bónuszoknak a megítélése az ön szemében milyen? Megpróbáltak európai szinten már korlátozást hozni az európai bankszektorban kifizetett eh, bónuszokra, jutalmakra vonatkozóan gondolja azt, hogy a másfél gyerekkel való együttműködésben az ezzel kapcsolatos szabályokat át tudják ültetni majd a gyakorlatba? Eh, mevrouw Wortman, for, for eh, deze vraag. Köszönöm szépen, Wortman asszony, köszönöm ezt a kérdését. Nyilvánvalóan az ESMA működése és a banki szektorban kifizetett jutalmak között kell valami fajta összefüggést keresni. Egy dolog különösen fontos a számomra, nevezetesen annak kérdése, hogy a fogyasztók és a kifizetett jutalmak között milyen összefüggés van. Nyilvánvalóan a a fogyasztók helytelen tájékoztatásának és az általuk való rossz befektetéseknek, befektetési döntéseknek egy jó része összefügg azzal, hogy a tanácsadónak a jutalmazása egy bizonyos módon ki van, van kialakítva és összefügg ezzel a tanácsadással. Az, aki a jutalékot kapja közvetítőként a pénzügyi szolgáltatótól, az is érdekelt, és így a fogyasztó számára nincsen átláthatóság ebben a rendszerben. Nyilvánvalóan a fogyasztó bizalommal kell, hogy viseltessen a tanácsadóval szemben, a közvetítővel szemben, és akkor fölmerül a kérdés, hogy megfelelő tanácsot kap-e tőle. Nos, bennünk megvan a szándék, hogy gondoskodjunk arról, hogy a közvetítőknek, tanácsadóknak kifizetett jutalékok eltűnjenek a rendszerből, és a tanácsadó tényleg függetlenül tudjon működni és tanácsot adni hiszen azt látnunk kell, hogy a pénzügyi termékek vásárlására ez a jutalékrendszer kihatással van. Tehát erre kell koncentrálni az eszmának. Arra kell összpontosítanunk, hogy különböző termékekkel kapcsolatos tanácsadás és azok értékesítése ne ne, ne legyen negatív hatással a piacon, tehát lehetővé váljon a fogyasztóknak a megfelelő tájékoztatása. Ezt kell vizsgálnunk az eszmán belül. Okay. Uh, thank you very much. And on behalf... Köszönöm szépen. Az SD frakció nevében Dominici kolléga következik. Il problema... Köszönöm szépen. Azért születtek meg ezek a felügyeleti szervek, mert a rendszer kockázatot nem megfelelően értékeltük korábban. Említette a származékos ügyleteket, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozást. Az alapgond az lenne, hogy hogyan lehet hozzájutni megfelelő és szükséges tájékoztatáshoz Azaz, hogyan lehet az átláthatatlan viszonyokat megszüntetni ezen piacokon? Bizonyos tanulmányok azt mutatják ki, hogy az eszmának megfelelő eszközei vannak ezzel kapcsolatban. Ön szerint hogyan lesz akkora presztízse az eszmának, hogy ilyen mennyiségű tájékoztatást és információt birtokoljon? I think indeed that the... Úgy vélem, hogy az átláthatóság hiánya a tőzsdén kívüli termékek területén egyik fő oka volt a válságnak. Például a CDS termékek esetében, ha megnézzük a pénzügyi válság legrosszabb időszakát, 2008-at, akkor láthatjuk, hogy a felügyeleti szerveknek gyakorlatilag fel kellett becsülnie a CDS termékek kockázatának mértékét. Nem tudták ezeket a kockázatokat akkor rendszerszerűen felmérni. Ki kellett számolniuk, becsülniük kellett, azt, hogy a CDS ügyleteknek mekkora a kockázata. Reméljük, hogy a helyzet javulni fog, tehát jobban fogjuk ismerni a rendszerkockázati elemet, illetve a központi, ennek a piacnak a központi clearingéről sokkal, nagyobb, sokkal több információ áll majd rendelkezésünkre, a kockázatokról is, és ez mindenképpen segít majd, tehát jobban fogjuk így eh, tudni felmérni a rendszerkockázati tényezőt. Jel, az eddigiekben, illetve hát 2008-ig ezt a tényezőt nem igazán kísértük nyomon. A kérdés az, hogy mekkora legyen a piacnak az a része, amely a központi clearing alá esik olyan modellt kéne választani, melynek alapján a piac a legnagyobb része eljut a központi clearinghez, de a piacnak nyilván lesz olyan része is, amely kívül esik ezen. Előbb-utóbb azonban el kell jutni oda, hogy a piac nagy része központi clearingen essen át. Ami a szakmai tapasztalatot, illetve a szaktudást illeti, mint említettem, nagyban támaszkodunk majd a tagállami szakértőkre. Nyilván közülük többen eh, eljönnek majd dolgozni az eszmához, de hát a napi felügyeleti munka az mindenképpen tagállami hatáskör. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönjük szépen. Az ALDE frakció nevében Alois Schmidt. Már nem let me stop. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általános megjegyzésem lenne, erre nem kell, hogy reagáljon, Major úr. Sajnálom, hogy ma is három férfival van dolgunk. Jó lenne, hogyha a három intézmény közül legalább egynek a vezetője nő lenne, de mondom, erre nem várok reakciót. Major úr, Említette, a káros termékek ügyét, és azt, hogy esetleg ezeket be lehet tiltani majd. Tudjuk, hogy Bulman úr is idézte egyébként őket, a Maroni esetben, a short sellingre vonatkozó irányelvek léteznek. Ön zászlós hajónak érzi magát, illetve bátor lesz majd arra, elég bátor lesz ahhoz, hogy betiltson konkrét termékeket, mert Hollandiában nem jellemző gyakorlat ez. Ön hogy fogja ezt rákényszeríteni a tagállamokra, hogyha önöknél sem gyakorlat? Valóban nem vagyok nő, és nem vagyok egy betiltós, játszó vezető, én azt szerettem volna már eddig is hangsúlyozni, hogy az ilyen kérdéses termékek esetében meg kell tartani a választás lehetőségét, az ügyfelek szeretnek választani. Tehát a betiltás az csak egy ritka, kivételes eszköz lesz, mert hagynunk kell a piacot működni, e, újítani, megújulni. Másfelől azonban, és Hollandiában is vannak erre példák, egyes pénzügyi szereplők esetében egyértelmű volt, hogy kizárólag a haszon szerzés dominálta a gondolkodásukat, és csak az, tehát semmi másra nem voltak tekintettel. És voltak konkrétan olyan esetek, amikor nem adtuk meg bizonyos termékeknek, szolgáltatásoknak az engedélyt. A business plan alapján látható volt, hogy ez csak egy lenyúlási módja a, az ügyfeleknek és nem csak az ügyfeleknek negatív, hanem az egész gazdaság számára az ellátó hálózatok szempontjából káros termék vagy termékenység lenne, és még rontaná is a pénzügyi termékek általános reputációját is. Tehát a betiltás eszköze a short selling területén azonban nem kizárható. A short sellinggel kapcsolatban legfontosabb az, hogy Európában egységesen alkalmazzuk a szabályokat, voltak már eddig is akciók, amelyek azonban nem voltak másokkal összehangolva, és így aztán elmaradt a hatásuk. Nemzeti felügyeleti hatóságok küzdöttek már korábban is, csak egyedül maradtak. A szabályozó hatóságnak rendelkeznie kell persze olyan kompetenciákkal, mint hogy most nekünk megvan, hogy beleavatkozzanak például az equity piacokba, az értékpapír piacok működésébe, ha kiderül, hogy nagyon aszimmetrikusak az információk, nem világosak azok a, az ügyfelek számára, ilyenkor le lehet állítani egyes pénzügyi termékek, illetve értékpapírok forgalmazását. Tehát ilyen válságintézkedésekre szükség lesz, és ezeket meg is fogjuk lépni. A derivatív termékekkel kapcsolatban ugyanígy. De még egyszer, úgy gondolom, hogy a short selling önmagában nem maga az ördög. A short selling likviditást generál, és vannak pozitív példák is arra, hogy hogy működik. Például az Enron botrány kapcsán látható volt, hogy a ha a short selling nélkül később derültek volna ki a disznóságok a cégnél, a short selling tehát végül is hamar rámutat arra, hogyha buborékok vannak kialakulóban a pénzügyi piacokon. Tehát szükség van ezekre az intézkedésekre, mert néha a piacok nem működnek tökéletesen, de ezeket csak csínyán és óvatosan kell bevetni, mert alapvetően a piac működik. Köszönjük szépen! Most rátérünk a harmadik kérdéskörre. A néppárt részéről Peter Kajnán következik. Thank you. All actors uh, need tools, and I would like to hear your comment. Köszönöm szépen. A különböző eszközök, az önök rendelkezésére eszközökről szeretnék kérdezni. A jelenlegi jogszabályok megfelelő hatáskörrel ruházzák fel önöket? Megfelelően fel tudnak lépni ezek használatával? Aztán a mikroprudenciális és makroprudenciális felügyelet kérdésében az érdekelne, hogy a két dolog mennyire összeegyeztethető, illetve napi szinten ez hogyan fog megjelenni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jelenlegi lehetőségeinkről, amelyekkel a jogszabályok ruháznak fel minket. Azt mondanám, hogy ezek pillanatnyilag megfelelőek. Mostanában sokat foglalkozunk az ESMA hatáskörével kialakításával. Az a jelenlegi feladatunk, hogy működhető, működjenek ezek az eszközök. De amint elindul a dolog, és a mechanizmusok beolajozódnak, sokkal jobban fogjuk érteni e-, ezeknek az eszközöknek a működését. Például, hogyha a, a CRA-kat tudjuk majd felügyelni, akkor a gyakorlatban látszik az majd meg, hogy ez elégséges-e a jelenlegi hatáskörünk megfelelő, de akkor fogunk majd többet tudni mondani erről, hogyha, hogyha már is kezdjük a munkát. Tehát amint elkezdődik a gyakorlati munka, akkor sokkal, jobb, sokkal többet fogunk tudni. Hogyha eljutunk ebbe a fázisba, akkor kérem, ne aggódjanak, el fogom mondani, ha nem vagyok megelégedve a hatáskörünkkel. Egyébként egyfajta természetes együttműködés alakult ki a tagállamokkal. Nagyon fontos az, hogy a jog, hogy a jogszabályalkotók felé kommunikáljuk, hogyha nem vagyunk megelégedve a hatáskörrel, ez így van a nemzeti felügyelőti szervel is. Aztán, ahogy a bevezetőmben említettem, az Évával és az IOPával aktívan, e, vala, e, aktívan együttműködünk. Említettem a tőzsdén kívüli ügyletek piacát. Ott nem volt rálátásunk a piacra. Az eszmának ezzel kapcsolatban a kockázatokat meg kell osztania a biztosítási és banki kollégákkal, illetve az újonnan felállított Európai rendszer kockázati hivatalla Elnök, köszönöm szépen. Arlene McCarthy következik, szocialisták. Köszönöm. Ön tudja, hogy az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést írt a MIFID felülvizsgálata kapcsán, és kezdeményeztünk az OTC, magas szintű OTC trading irányában irányuló vizsgálatot az ön prioritása, az egyik prioritása az átláthatóság, ennek örülök, de hajlandó lesz-e majd ön az USA szabályozó hatóságának gyakorlatát követni az átláthatósági kezdeményezés tekintetében, amely azt írja elő, hogy minden piaci résztvevőnek és még a lobbistáknak is ezeken az üléseken nyílt lapokkal kell játszaniuk, és elő kell adniuk konkrét terveiket. Okay. Uh, on the one of the elements that I would like. Az egyik elem, amelyet ki szeretnék emelni a MIFID felülvizsgálata kapcsán, az, hogy a MIFID egyik hozama az volt, hogy több versenyt eh, generált, új kereskedő helyeket hozott létre, több biztonságot, illetve eh, adott, és eh, ez jó, hogy egyre több helyen egyre több a verseny. Ugyanakkor volt negatív hatása is, mert nem volt eléggé átlátható, illetve csökkentette az átláthatóságát az áraknak, az árakat ugyanis egyre több helyen határozzák meg, tehát le kell mérni ezeket és egymással szembeállítani, hogy mik az előnyei és hátrányai a MIFID-nek. Átláthatóság hiányzott, az árak átláthatósága, ugyanakkor több volt a verseny. Egy megoldás erre a dilemmára az lehetne, hogy konszolidált modellt alkalmazzuk, vagyis összesítő információkat gyűjtünk be a trading előtt és trading utáni árszintről a különböző piacokon. Ezt fontosnak tekintem a MIFID felülvizsgálata kapcsán, és feltétlenül javítani kell az átláthatóságot. Ami a felügyelt szervezetek szerepét, átláthatóságát, működésük átláthatóságát illeti, mindig elmondom a saját cégemnél is, hogyha lenne az ajtónál egy kis pult, és ott megszámolna valami rendszer, hogy hányan jönnek piaci szereplők be az épületbe, és hányan jönnek be fogyasztók, ügyfelek, akkor világos, hogy az általunk felügyelt szervezetek meg se találnák az épületet. Tehát és nagyon jól szervezettek, miközben a fogyasztóknak egyáltalán nincsenek ilyen szervezeteik. Tehát a szabályozás, a felügyelet nagyon fontosnak tekinti azt, hogy független maradjon ezektől a szervezetektől, hogy ne is jöjjenek be, ne lobbizzanak nálunk, miközben persze fontos információ források és az érdekcsoportokkal is konzultálni kell, tudni kell, hogy mit akarnak és milyen információkkal rendelkeznek, de az eszmának ezen kívül nincs dolga velük, csak információt gyűjt be tőlük. el akarjuk kerülni azt, hogy minket lobby szervezetek próbáljanak nyomás alá helyezni, és saját piaci érdekeiknek megfelelően minket motiválni. Ezt el fogjuk kerülni. Független szervezet vagyunk, a pénzügyi piacoktól függetlenek. De én azt kérdeztem konkrétan, hogy nyilvánosságra hozzák-e az információkat, ugyanúgy, ahogy az USA-ban. Hát a józan paraszti ész alapján, na de hát én, én konkrétan kérdeztem, hogy a lobbisták jelenléte az üléseken nyilvánvaló lesz-e? Ha a piaci szereplők üléseinkre eljönnek, meg hívást kapnak, akkor azt az információt nyilvánosságra fogjuk hozni. Negyedik köre jön a kérdéseknek, mondja az elnök. Perci Ildikó kap szót a néppárt részéről az mi óránk szerint van még egy-két percünk, lehet, hogy be tudunk nyomorítani még egy-két kérdést az ülés végén, vagy ennek az órának a végén. Peter Skinner és Pascal Kampfer talán szót kaphatnak majd így. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid kérdéseim lesznek. E, három rövid kérdésem lesz. Az első az, hogy a korábbi bizottsági formáció az európai értékpapr piaci szabályozók bizottságának a munkájának a hatékonyságát tehát az hogy csak tanácsadói jogköre volt idő, időjelek között akadályozta e valamiben Eh, a munkájuknak a kiteljesedését, hogy ebben a formációban dolgoztak, és melyek azok a pontok, amit be tudna nekem mutatni, annak a megerősítésére, hogy szükséges a jogkör és a hatáskörnek a bővítése. A második kérdésem többször említette a hitelminősítőknek a kérdését. Eh, a hitelminősítők mennyire eh, vállalnak felelősséget a döntéseikért a következő időszaknak a legfontosabb kérdése lesz szerintem az államadósságoknak a minőstése. ön hogyan képzeli el ezt és milyen időtávon szeretné ezt a kérdést megoldani vagy a hitelminőstőkre bzza? a harmadik kérdésem a felügyelő hatóságoknak joguk lesz arra hogy ideiglenesen betiltsanak kockázatosnak minőstett pénzügyi termékeket. mi a jelenlegi tapasztalata? Befejezem, elnök asszony. Mekkora ez az arány? Mit mond ön? Milyen veszélyeket érez? Köszönöm. Uh, I'm, sorry, that's three questions. Ez három kérdés volt, nem mindegyikre fog választ kapni. Elmondtam az elején, hogy mindenki egy kérdést tehet föl. Parancsoljon. I, I should say that the trans Elnézést, de nagyon nehéz volt a tolmácsolást értelmeznem, úgyhogy lehet, hogy nem minden kérdést értettem meg. Ami a hitelmítő, hitelminősítő intézményeket illeti, miután még nem vagyok elnök, nem egyeztettem még ezekkel az intézetekkel, erre igen röviden tudok tehát válaszolni. Nagyon sok a egybeesés az auditálással, illetve a CRA felügyelettel. Mind a két esetekben biztosítékokról van szó. Egyrészt értékpapírok felett, másrészt pedig a, vagy értékpapírokkal kapcsolatban, másrészt pedig felügyelettel kapcsolatban van itt szó biztosítékokról. Ha megnézzük a jelenlegi jogszabályokat, én úgy gondolom, hogy igenis hatékony lesz a pénzügyi felügyelet. Az államadósággal kapcsolatban nyilván az áll, a, ö, államadóság, illetve a deficitnek a csökkentése nem a mi feladatunk, hanem a tagállami kormányoké. Ők próbálkoznak ezt, azzal próbálkoznak, hogy ezt elérjék, nem a mi feladatunk ez. Peter következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, egész röviden a együttes bizottság szerepéről. Ön szerint Ön mit vár ettől a szervezettől? Hogyan fog velük együttműködni? Milyen szerepet szán az együttes bizottságnak, közös bizottságnak? Válasz? Én arra számítok, hogy nagyon szoros lesz majd az együttműködés az IOPA és az EB, a Jopával és az Ebával. Egyféle típusú felügyeleten munkálkodunk, úgyhogy ez egyértelműen összeköt minket. A pénzügyi konglomerátumokat vizsgáljuk, akik befektetéssel, biztosítással és banki szolgáltatásokkal foglalkoznak. Nyilvánvaló ezen a területen együttműködünk, hiszen máshogy nem leszünk hatékony szabályzók. Ami azonban a kereskedelmi bankokat, illetve a fogyasztókat illeti, ott, ahol a, a befektetési tényezők és a banki tényezők összefüggnek, ilyen termékek esetében már korábban is elmondtam, hogy Nyilvánvalóan együttműködünk majd a biztosítási és banki termékekkel foglalkozó felügyelőkkel. Például ezen termékek minőségét együttesen fogjuk majd felmérni. Ez csak úgy lehetséges, hogyha együttműködünk a biztosítási és a banki felügyeleti szerve. Elnök, köszönöm. Pascal teszi fel az utolsó kérdést. Köszönöm szépen. Először is gratulálok, hogy a pénzügyi ö, szereplőkkel közös ülések jegyzőkönyveit hajlandó lesz majd nyilvánosságra hozni, ezt várjuk, hogy be is tartsa ezt az ígéretét. Aztán van itt még egy kérdés, amit már más kollégák is feszegettek. Szeretném tudni öntől, hogy ön, mint szabályozó hatóság vezetője rendelkezik-e majd minden információval arra vonatkozóan, hogy hol milyen piac torzítások történnek, és hol próbálják a piacot manipulálni. Tehát milyennek lesznek az információ beáramlási csatornái. Az USA-ban van ennek egy rendszere, és lesznek-e kellő szankcionálási eszközök az ön kezében, ha ilyeneket felfedez, és a pénzügyi visszaélésekre szó irányelvet hogy tudja majd foganatos? Köszönöm. Ami az értékpiac, piac, értékpiacokat illeti, értékpapírpiacokat illeti, mondtam már, hogy le lehet állítani a kereskedést egyes papírokkal, és a manipuláció korlátozásának is vannak módszerei. A jelenleg általán vezetett szervezetben nemrég rájöttünk arra, hogy egy cég apró tranzakciókkal próbálta a, az részvényeinek az értékét illegálisan befolyásolni, és ezzel ellen felléptünk. Tehát a manipuláció ellen fel tudunk lépni, nem csak az értékpapírpiacokon, hanem az új típusú, általunk ellenőrzendő piacokon is, hogy a short selling volt-e a gond ezekben az esetekben, még mindig különböző véleményen vannak a szakértők. Az OEDC piacokon most már átláthatóbbak lesznek a rendszerek, tehát majd jobban tudjuk, hogy mi a szerepük. Abban megegyeztünk, hogy a problémák egy része az államadóság mögött rejlő strukturális problémákra vezethető vissza, az államfinanszírozás problémáira. És nem tudjuk még, hogy a manipulációról minden információ eljut-e majd hozzánk, különböző feltételezések vannak erről. Az EMEA létrehozása biztos, hogy javítja majd a képet, egy biztos, hogy amennyiben tudomásunkra jut manipulatív tevékenység, azt tudjuk tiltani, fel tudunk lépni ellene. Köszönjük! Ez akkor a meghallgatás, ennek az első meghallgatásnak a vége. Köszönjük, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt, röviden érdemben válaszolt, és akkor most el is engedjük. Köszönjük, Major úr! and we have another hearing, so don't leave. Mindjárt Következik a második meghallgatás mindjárt, csak kikísérem a vendégünket. everybody, if we could... Uh... Ha mindenki újra itt van testben és lélekben, akkor javaslom, hogy folytassuk a napi rendünket, pontosabban az ülést. Második meghallgatásunkkal Gabriel Bernardino urat üdvözlöm körünkben az Európai Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíjhatóság elnöki posztjára jelölt szemét. ha új kollégák is lennének, elmondom, hogy eh, hogy zajlik a meghallgatás. 5 perces bevezetőt tart a jelölt, utána kérdések és válaszok következnek. Egy perc van minden kérdésre, három és fél perc minden válaszra, és így befér minden kérdés és válasz öt percbe. Kérem még egyszer a kollégákat, hogy ne kérdezzenek több, többet egy kérdés ürügyén, ha mindenki három kérdést tenne föl, és mindegyikre válaszolnia kéne a jelöltnek, akkor, akkor eh, ez lehetetlen lenne, és meg is fogom akadályozni. Ez nem fair és tilos. Gabriel, parancsolj. <laughs> Thank you very much, Madam Chair. Uh, your honorable members of the committee. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Ekon szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét a tisztelt házban lehetek. Örülök annak, hogy válaszolhatok a kérdéseikre, illetve beszámolhatok saját meglátásaimról az Európai Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíj Hatóságról. Tudjuk, hogy nagyon komoly kihívások közepette élünk. A gazdasági és pénzügyi válság minden felügyeleti szervvel komoly felelősséget ró. A jelenlegi kihívások közepette mindenképpen föl kell lépnünk, és egyfajta jövőképre is szükség van. Az európai felügyeleti hatóságok felállítása nagyon jó alkalom arra, hogy egy konvergens felügyeleti mechanizmus dolgozzunk ki az Európai Unióban. Ez mindenképpen hozzáadott értéket jelent majd a pénzügyi stabilitás szempontjából, és nagyon komoly előrelépés ez az ipar és a fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából. Szejópának számos kihívásra kell válaszolnia, csak így lehet valódi európai felügyeleti szerv. Az első ilyen kihívás a függetlenség. Ezt a gyak, ennek a gyakorlatban kell megmutatkoznia, hogy proaktíven használjuk fel lehetőségeinket, konzisztensek vagyunk, illetve függetlenül ö, lépünk fel. Ez azt jelenti, hogy az érintett felektől, az ipartól, az Európai Bizottságtól és a tagjainktól is függetlenek vagyunk. Ezért olyan fontos az, hogy saját forrásaink legyenek. Az európának azonban tagjainak szaktudását és tapasztalatát is föl kell tudni használnia. Második kihívásunk az lenne, hogy megfelelő igazgatási rendszerünk legyen. Nagyon fontos, hogy átlátható hatékony és tanácsadói legyen ez a testület. A különböző érintett felekkel való együttműködésből is tapasztalatot kell levonni. Nagyon fontos az elszámoltathatóság tagjaink, a tanács és az Európai Parlament felé. Az európának késznek kell mutatkozni arra, hogy vitázzon, eszmét cseréljen, bármilyen témával kapcsolatban munkája során. Felügyeleti hálózatot építünk ki, és nagyon fontos, hogy hozadott értéket teremtsünk. Például képzési, képzési kezdeményezésekkel, jogszabályok előkészítésénél lesz egy központi adatbatunk, ennek ez lehetőséget nyit arra, vagy ad arra, hogy korai egyfajta korai rendszer legyen. Azonban ez nem egy fokozatos változás, hanem egy alapvető megrázkódtatás. A különböző felügyeletekkel együtt kell működni, illetve európai szintű stresszteszteket kell végrehajtani, a megfelelő szintű védelmet kell megvalósítani. Az Európának együtt kell működni a többi felügyeleti szervez a együttes bizottságban, illetve mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a, a rendszer kockázatot fel tudjuk mérni. Tudásra, illetve vezető szerepre és tapasztalatra van szükségünk. Úgy vélem, hogy szerény személyem egyfajta garancia ezekre. Nemzeti és nemzetközi posztjaimon a párbeszéd kiépítése mindig is erősségem volt, illetve a fejlesztés, a haladás elősegítése is. Úgy vélem, hogy megfelelő ambíció szinttel rendelkezem, és megfelelő a jövőképen. Felelősségteljes, proaktív személy vagyok, motivált vagyok és független. Meggyőződésessel. Meggyőződéssel hiszek az európai integrációba, illetve szenvedélyesen dolgozom. Csak így tudok dolgozni. Úgy gondolom, hogy az intézmények léte kulcsfontosságú, de alapvetően az embereké a legfontosabb szerep. Remélem, hogy az önök segítségével az EOPA sikertörténet lesz? Nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Legjobb tudásom szerint. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, we'll move. Köszönjük. Azonnal rátérünk az első körére a kérdéseknek. A néppárt nevében Jean-Paul Gazes kíván kérdezni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bernardino úr Ugyanazt a kérdést szeretném föltenni ennek, mint előző jelöltünknek és a harmadik jelöltnek is, mondom ezt az elnök asszonynak. Ön azt mondta, hogy ön az embereknek, a fogyasztóknak adja az elsőbséget. De most a kinevezések kapcsán ön egy hierarchikus szervezet vezetője lesz, elnöke lesz-e önnek hatása arra vonatkozóan, hogy munkatársai kompetenciáját felülvizsgálja? Ezeknek a felügyelő szervezeteknek, amelyeket a parlament akart, nagyon kompetenseknek kell lenniük. Hogyan tud ön esetleg régi gondolkodású emberekkel kulturális változást végrehajtani közösen? Értem a kérdést és nagy megtiszteltetés számomra, hogy engem választottak jelöltnek az elnöki posztra kollégáim. Azt hiszem, valóban rendelkezem azzal a tapasztalattal, és ezt bizonyítottam már a múltban is, hogy képesek vagyok, képes vagyok vezetni, jól vezetni egy szervezetet, és munkacsoportokat szervezni, az insolvencia kettő program kapcsán is ezt csináltam. Nagyon sok vitát vezettem le a tanácsban is, a Solvency 2 kapcsán, és együttműködtem az egyes európai felügyelőhatóságok elnökeivel már eddig is. Tehát ami az emberi kapcsolataimat illeti, és az elismertségemet szerintem ez optimális. De egyetértek önnel abban, hogy ez egy új típusú munka lesz, új folyamat, ahol nem lehet mindent ugyanúgy csinálni, hogy eddig csináltunk. És nem lehet mindenáron konszenzusra törekedni majd. Tehát itt számunkra a vezérdő elv a bevált gyakorlatok figyelésének az elve lesz, és persze hát a szabályok betartatása, betartása. És elnökként lesz vízióm, szükség van arra, hogy legyen vízióm elképzelésem. Nekem nincsen szavazatom a felügyelő tanácsban, viszont véleményem lehet, és ez ö, pregnáns is lehet. Fontos, hogy az elnöknek legyen útmutató ö, tanácsa a munkatársai számára a felügyeleti és szabályozó munka során. Meggyőződésem, hogy annak érdekében, hogy siker történet legyen a miénk, olyan emberekre van szükség, akik ugyanazon a nyelven beszélnek, mint az egyes tagállami felügyelhatóságok szakemberei, akik eh, egyfelől a különbözőségeik ellenére tudják a közös érveket. Szerintem én rendelkezem ezzel a képességgel, ismerem a feltételeket is, beszélem ezt a nyelvet, úgy érzem, hogy megvannak a kompetenciáim az állás betöltéséhez. Második kérdés következik a szocialistáktól és de- demokratáktól Peter Skinner. Köszönöm szépen. Bernardino úr, elnökként, már hogyha megfelel itt a meghallgatásom, akkor mindenképpen egyfajta fákja vivő szerepe lesz a nemzeti felügyeleti szervek számára. Említette, hogy a bevált gyakorlatokat fogja előtérbe helyezni. Ezt hogyan fogja ön pontosan megtenni a közös bizottság esetében, hiszen ők egy tabula rázában indulnak ki. A három felügyeletnek közösen kéne fölépítenie egyfajta bevált gyakorlatrendszert. Ezt hogyan fogja megoldani? Válasz, megköszönöm ezt a kérdést. Szerintem ez a közös vagy együttes bizottság fontos része az európai bankfelügyeleti rendszernek, vagy pénzügyi felügyeleti rendszernek. Úgy vélem, hogy lépésenként kell kifejleszteni az együttműködést. Van némi tapasztalatunk. Ha engem kérdez, amúgy mindenképpen jó jel, tehát igenis alkalmat ad arra, hogy együttműködjünk. Meg kell nézni azt, hogy pontosan mely területeken tud együttműködni a három hatóság. Forrásokat rendelünk majd ehhez az együttműködéshez a pénzügyi konglomerátumok, a fogyasztóvédelem kérdésében mindenképpen együtt kell működnünk. Túlságosan sok olyan terület van, ahol egyértelműen, egyértelmű válaszokra van szükség. Itt kell együttműködnünk. A közös bizottságban nekem is erős hangom lesz a biztosítás és foglalkoztatói nyugdíj különlegességeivel, különleges jellegével, de mi is várjuk ezt az együttműködést. Ebben a közös bizottságban meg kell találnunk a közös problémákra a megoldást. Én úgy vélem, hogy a, sőt meggyőződésem, hogy a biztosítás és foglalkoztatói nyugdíj terület mindenképpen hozadott értéket jelent ebben a, ebben a bizottságban. Nem csak az értékpapír, meg a banki terület hozhat plusz tapasztalatot, hanem a miénk is. Egymástól kell tanulnunk. Ez a célom legalábbis ebben a közös bizottságban. Lépjünk előre, de úgy, hogy, az, a, hogy a közöttünk lévő különbözőségeket tiszteletben tartjuk. Elnök, köszönöm szépen. Most az ALDE nevében Oles mit következik. Thank you very much, Madam Chair. Well, köszönöm, elnök asszony. Peter Skinnerről hasonló ö, módon jár az agyunk. Az ALDE frakció csak egy ö, felügyelő hatóságot szeretett volna, amint ön talán tudja ezt, és nem azt mondom, hogy az ön által képviselt missziónak nincsen legitimizációja, de jó lenne, hogyha a három intézmény szorosan együttműködne, és biztos, hogy ez együttműködés során azonban lesznek konfliktusaik. Amikor önök például a szabad hatóságokat próbálják majd kicsit integrációra, harmonizációra rávenni, akkor biztos, hogy ezzel is gond lesz. Ezt, ön hogy fogja ezt a munkát végezni? Tudom, Schmidt úr, hogy önöknek ez nagyon fontos kérdés. Mi lépésenként fogunk előre haladni. Úgy tűnik, hogy nincs is ennek alternatívája és külön kellett választani ezeket a kompetenciákat. Lehet, hogy két-három év múlva, és a szabályok lehetővé teszik ezt, hogy fel, felülvizsgáljuk, hogy hol tartunk. A piacok majd azt mondják, hogy másképp kell tovább lépnünk. Vannak olyan területek, ahol együtt kell működnie szorosan a három szervezetnek, vannak olyanok azonban, amelyeket külön kell ellátnunk. Peter Skinnernek is válaszolva. A múltban kiderült, hogy a konfekció megoldások nem működnek. Tehát jó, hogy különbözőek vagyunk, és különbözőek a kompetenciáink. Ez persze nem zárja ki azt, hogy egymástól tanuljunk, és együttműködjünk egymással. Megígérhetem azt, hogy a másik két szervezettel szorosan együttműködök majd, közös elhivatottságot is megfogalmazunk majd, például a horizontális kockázatok ügyében, olyan kockázatok tekintetében, amelyek mindannyiunkat érintenek, mert valóban nem jó az, hogyha a kockázatokat az egyes ágazatok egymásra átnyomják, amikor menekülnek a saját ellenőrzésük elől. Transzparens módon fogok vezetni. Ugyanakkor úgy látom, hogy nem lett volna jó ezt a három dolgot egy kalap alá venni. Már láttuk ennek a példáját és rossz példáját. A, bankok, a bankokon van a hangsúly, ők a legfontosabbak, és a Solvency 2, amely ugye 2013-ra valósul meg, és a nyugdíj reformok kapcsán szükség van prioritások megfogalmazására és specializációra is. Miközben persze most megszületik egy integrált szabályozás, és nyilván, hogy a kettő egymásnak ellentmond, a specializáció és az integráció. Időre van szükség, hogy ez kialakuljon, hogy ez majd hogy valósul meg. Nem olyan típusú ember vagyok, aki maga akarna mindent megoldani, együttműködő típusú ember vagyok, de látom a piaci ipari piaci tapasztalatom alapján, hogy bizonyos dolgokkal külön-külön kell foglalkozni, és egyenként értékelni őket. Köszönöm. A zöldek részéről Sven Gigolt következik. Hello, good to see you here. Üdvözlöm Önt, jó napot kívánok! Két észrevételem lenne a bevezetőjével kapcsolatban. kliensként említette a, azon a tagokat, a, foglak, a felügyeleti szerveket, tagokat. Illetve illetve a felügyeleti hálózat képítéséről beszélt. Szerintem ez nem megfelelő szellem. Szerintem nem a a kliensek nem az egyéb tagok, felügyeleti tagok, hanem az európai polgárok, illetve az elszámolthatóság is felénk, az Európai Parlament felé érvényesül. A kérdésem az lenne, hogy hogyan kíván jogkörével élni, hogyan lehetne a biztosítási területen felügyeleti, felügyeleti nyomással élni, illetve pontosan mit tesz majd, hiszen hogyha, hogyha egy, egy biztosító cég, vagy egy foglalkoztatói nyugdíj cég csődbe megy, az nagyon komoly terheket ró az európai polgárokra. Köszönöm a kérdést. Bevezetőmben említettem, hogy e az EU-bának és a e, többi felügyeleti szervnek egyfajta hálózatot kell képeznie. Ez szerepel a jogszabályban is, és az is, hogy az európai érdekeket kell védenünk. Az EIOPA döntéseit azonban a felügyeleti szervek hozzák. Amikor a kliens szót használtam, akkor ezt ilyen értelemben gondoltam. Például az európai jogszabályok megsértésére, megsértését is ki kell vizsgálnunk. Ugyanakkor, ha mindezt előre megtesszük, és kapcsolatunk van a különböző felügyeleti szervekkel, és így meg tudjuk előzni azt, hogy megsértsék az EU-s jogszabályokat, akkor ez mindenképpen előny. Együtt kell tehát a különböző tagokkal működni, nem ellenükbe, ellenük dolgozunk. Említette, hogy nagyon fontos terület az, hogy a rendszer kockázatot hogyan fogjuk fel, hogyan viszonyulunk ehhez. A biztosítás és a rendszer kockázat relatív szerepéről sokat beszélünk. Egyébként a rendszerkockázat a biztosítási szektorban eltér a banki szektorban megjelenő rendszerkockázattól. Ez nem jelenti azt, hogy én ne hinném, hogy a biztosítás és nyugdíj ágazatban ne lennének rendszerkockázati problémák a piacon. Nyilván más lesz a hatása, mint hogyha a banki ágazatban jelen, jelenik meg a a rendszerkockázat, és azt is tudjuk, hogy, hogy a biztosítók és nyugdíjalapok nagyon fontos befektetők lehetnek. A jövőben az SZRB-vel együtt kell működnünk, hogy különböző mutatókat dolgozzunk ki, melyek alapján meg tudjuk mérni a rendszerkockázatot, amit említettem, ezek eltérnek a banki szektor rendszerkockázatától. Hogyan is tesszük ezt? Én hiszek a felügyeletben, furcsa is lenne, ha nem hinnék. Úgyhogy mindenképpen kockázat alapú megközelítésre van szükség a felügyeletben. Azon hatalmas intézmények, amelyeknek a csődje komoly gondot jelentene, szerintem ezeket szerintem sokkal jobban kéne vizsgálni, felügyelni. Ezeknek több tájékoztatást, információt kéne szolgáltatni a felénk. Ugyanakkor a különböző tőkekövetelményeket is kockázati alapon kell kikötni és nyilván, hogyha nagyobb a kockázat, akkor oda nagyobb arányú tőke áramlik. Sokat beszélünk a rendszerkockázatról, de nézzük meg ennek a közösség, ennek a kumulatív hatását. Annak semmi értelme, hogy lárpurlár dolgozzunk ki követelményeket, meg kell nézni, hogy ennek, ezeknek mi a kumulatív hatása. a Solvency 2-vel egy hatalmas lépést teszünk ezen irányba. Ez mindenképpen segít. Köszönjük. Most az ECR frakció nevében Ford kolléganő. Én a nyugdíjakról szeretnék kérdezni. Múlt héten megszavaztunk egy jelentést a nyugdíjakról, és mindenki tudja, hogy a tagállamok kompetenciája, kizárólagos kompetenciája nyugdíjszabályozás. Ugyanakkor a meglévő EU jogalkotást a tagállamoknak is alkalmazniuk kell a belső piac egységessége miatt, a például a nyugdíjak hordozhatósága érdekében. Az IAP irányelv kapcsán úgy tűnik, hogy nem egyformán hajtják végre a tagállamok ezeket a szabályokat, és az ESMA mellett önöknek is dolga lesz az, hogy ha a tagállamok nem tartják be az európai szabályokat, ezeket foganatosítsák. Hogyan látja a szerepét ebben, és felkészülte már az első összecsapásra egy tagállammal. Köszönöm, Fordasszony. A nyugdíjak kérdése valóban ö, nagyon fontos. A nyugdíjak problémákkal nem szeret senki sem foglalkozni, ugyanakkor mindenkit foglalkoztatnak. Én magam is részt vettem nyugdíj szabályozás kialakításában, úgyhogy nekem kedvencem a téma. Világos számomra, hogy a szubszidiritás elvédve kell tartani. Tehát a nyugdíjak valóban a tagállamok kompetenciájába tartoznak, és minimális harmonizációt ír elő csak az irányelv. Sokféleképpen lehet szabályozni, végrehajtani ezen a területen. Ahogy azonban ön is elmondta, valóban a végrehajtást ellenőrizhetjük, és az átültetést, és ennek kapcsán fontos, hogy megértse mindenki, hogy hogyan működik nyugdíjrendszer nagyon ö, sajátos kockázatokkal rendelkezik, ez nem olyan, mint a banki szféra. Azt hiszem egyébként én jó helyzetben vagyok ö, a probléma megértése szempontjából, mert ö, nagyon sokat foglalkoztam nyugdíjalapokkal hazámban, európai szinten egyaránt. Egy kicsit ö, ha megengedik, akkor elmondanám a saját víziómat a nyugdíjakra vonatkozóan. Mindannyian látjuk napi szinten, hogy a második és harmadik pilléres nyugdíjak hogyan változik társadalmainkban, és gondolom a kérdése mögött egy kicsit ott van a Solvency 2-nek az ide vonatkozó rendelkezése is. most teljesen nyíltan beszélek, és tudom, hogy nem mindenki ért velem egyet, de szerintem igenis van mit javítani az európai nyugdíjszabályozáson, mert vannak olyan területek, ahol például a, az irányítás szerepe, a foglalkoztatottak szerepe a nyugdíjrendszerekben, olyan területek, amelyek nem eléggé jól szabályozottak, vagy például a nyugdíj ellátás biztonsága. Ehhez hozzá szeretnék én is járulni, hogy ezek javuljanak. Ez persze az önök, a bizottság, a tanács kezében levő kérdések, a jogalkotás maga, de nagyon szeretnék segíteni ezen a területen. Okay, thank you very Köszönjük. Következő felszólalónk, kérdezünk a néppárt részéről Nyitra úr. Ja byłem trzeci, ale, ale Jestem drugi. Bardzo dziękuję. E, szanowny panie... Köszönöm szépen. Örülök, hogy ellátogatott ide, mint elnök jelölt. Tapasztalata és személyes adottságai úgy tűnik, hogy alkalmasra teszik önt erre a feladatra. Említette a koordináció szerepét, tehát hogy egy hálózatot kell kialakítani a helyi felügyeleti szervekkel, amelyeknek meg lesz ugye azért a saját feladatköre, hatásköre. Kérdésem az, hogy milyen mértékig kész arra, hogy a helyi piacokat stabilizálja. Ugye újak a tőkekövetelmények, vagy új a tőkekövetelmény rendszer. Lengyelország esetében egyfajta félelemről beszélhetünk. Attól fél Lengyelország, hogy a felügyeleti szerv olyan hatással lehet a helyi piacokra, hogy, stab, hogy destabilizálja azokat. Kérdésem, hogyan, hogyan vélekedik erről? Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Nyitrasz úr. Az EOPA szerepe koordinációs szerep lesz, illetve aktív szerep lesz, és ez mindenképpen alapvető. Ez nem azt jelenti, hogy a helyi felügyeleti szerveket nehéz helyzetbe szeretnénk hozni. Élesen elválnak a hatásköreink, együtt kell velük működnünk azonban. Az európai hatóság szerepe az lesz, hogy koordinálja a tagállami szerveket, és természetesen ellenőrizzük azt is, hogy a gyakorlati megvalósítás, a jogszabályok ellenőrzése jól történik-e. A biztosítási ágazatban három dologra hívnám fel a figyelmet. Ezekre mindenképpen szükség van. Egyrészt jól kell kalibrálnunk, óvatosnak kell lennünk ezzel kapcsolatban. A második dolog, a helyzet bonyolultságát újra kell értékelni, és ez nagyon fontos a kis és közepes méretű országok szempontjából. Ez nem azt jelenti, hogy két rendszerre van szükség, nem, egy rendszer kell, de megfelelő leegyszerűsítéseket kell ebben kódolni, hogy a kisebb vagy közepes méretű országok élhessenek ezen leegyszerűsítésekkel, hogy a továbbiakban is megfelelően működőképesek legyenek ezek az országok, és ez fontos az európai gazdaság szempontjából. A harmadik dolog, ami már megvalósulóban van, ez az átmeneti időszak kérdése. Ez mindenképpen segíti a kis országokat, illetve a kis vállalatokat. És a tagállami felügyeleti szervek munkáját is segíti. Tehát átmenetre van szükség azért, hogy a szolvenci rendszert zöggenőmentesen tudjuk bevezetni. Úgy vélem, hogy az EOPának igenis fontos szerepe lesz abban, hogy ez a gyakorlatban jól valósuljon meg. Egy konzisztens, közös európai keretre van szükség, felügyeleti keretre, és ez mindenképpen segíti majd a pénzügyi rendszert, hiszen az első igazi európai felügyeleti keretet próbáljuk meg kialakítani. Nagyon fontos, hogy legyenek európai irányelvek, de talán lennél sokkal fontosabb az, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon. Így aztán a jövő szempontjából rendkívül fontos az, hogy ez a keret megvalósuljon. Ez azt hiszem a legnagyobb kihívás, és erre nagyon odafigyelünk a jövőben. Elnök, köszönöm szépen. Elisa Ferreira következik a szocialisták nevében. Um eh, köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetjük körünkben. A kérdésem a következőkre vonatkozik. Elsősorban az a fontos, hogy ön, az önök intézménye és annak politikája a jövőbeni eljárásmódot rögzítse a biztosítási terület számára. Ez egy olyan terület, ahol nagyon sok a feszültség, különösen a társadalmi előregedés folytán a társadalom demográfiai szerkezete és a társadalom szerkezete miatt. De a vállalatok világában is sok olyan fejlemény lesz majd, ami új kockázatokat hoz magával. Hogyha megkapná ezt a tisztséget, akkor azt szeretném tudni, hogy hogyan szeretné védeni a fogyasztót, hogyan lépne fel a biztosítással rendelkező személyek érdekében, és mik a legkritikusabb problémák? A költségvetés, az emberi források a szervezetén belül, vagy a jogalap, ami alapján működnek? I will answer in, in English. Angolul válaszolnék, ha megengedi. Nyilván abban igaza van, hogy az az ember, aki ezt a szerepet majd betölti, annak fontos, annak az embernek fontos szava lesz abban, hogy hogyan alakul az intézmény jövője. És fontos, hogy olyanokkal működjek együtt, akiknek maguknak is van víziójuk, ambíciójuk, elképzelésük a dolgokról. Ha nem ez lenne a helyzet egyébként, akkor nem ö, vállaltam volna ezt a megbizatást, ha nem lennék abban biztos, hogy ilyenek lesznek a kollégáim akkor otthon maradtam volna és csinálnám azt, amit eddig is. Említette a nyugdíj alapokat, ahol nagyon sokféle érdek csap egymásnak, és főleg ugye nemzeti érdekek. Az egész életemet 23 éven át felügyeleti szabályozó hatóságoknál töltöttem tagállami és európai szinten, tehát tudom, hogy mi a közérdeke, és én ennek fogom magam szentelni, e- a közérdekének szolgálatába állok. Ahogy elmondtam már, a fogyasztóvédelem különösen közel áll a szívemhez, és örülök annak, hogy a parlament most olyan helyzetbe került, hogy kiegészítheti, javíthatja meglévő szabályozást. Tudjuk a szubszidiaritás elvét is, hogy be kell tartani. Kihívás ez. De ezzel együtt van sok teendő európai szinten. És lehet javítani európai szinten sok mindent. Eddig sajnos el volt maradva az európai szintű képviselete a fogyasztóvédelemnek. Tehát van mit tennünk. Például az iparral való szorosabb együttműködés, az ipari bevált gyakorlatok jobb megismerése, megismertetése, a bevált gyakorlatokat az adatnyilvánozás tekintetében is akarom majd gyakorolni. A fogyasztónak legyen hozzáférése minden releváns információhoz, bármi is legyen annak a formája. A múltban sajnos az volt a helyzet, másfelől, hogy a túl sok információ is ártalmas, mert nem igazodik el a fogyasztó közöttük, és ugyanúgy keveset ragad meg belőlük, mintha nem lenne információ. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mi a fontos információ, mi az, ami a szerződésekbe bekerül, a kockázatokról, az árakról, az egyéb feltételekről. Európai szinten itt igenis meg lehet valósítani a bevált gyakorlatok jobb cseréjét, ebben nagyon fontos szerepe lehet a saját intézményemnek. Végül pedig, ami a feltételeket illeti, nyilvánvaló, hogy a költségvetésből kell kiindulni. Remélem, hogy a hatóságok költségvetése majd növekszik a rájuk ruházott feladat ambícióságának arányában. Ezt majd lépésenként lehet elérni és persze a rendeleten belül is lesznek költségvetési vonzatú kérések. Már most látható, hogy a 60%-os kulcsot nem fogjuk tudni fizetni, de nyilvánvaló, hogyha jó embereket, kompetens embereket akarunk felvenni, mert hogy az embereken múlik minden, ahogy mondtam, akkor nem mindegy, hogy milyen költségvetésből gazdálkodunk, mert csak jó pénzért lehet jó embereket felvenni. Köszönjük! Most az ALDE frakciónak adom meg a szót. Uh, we would like to have a well-functioning single market in the European Union for all sectors of the economy, including the financial services. We know that particularly... Nos, ami a biztosításokat illeti, és a nyugdíjellátási rendszert. Úgy vélem, hogy nagyon messze állunk még attól, ahová el szeretnénk jutni még annál is, igaz, annál is kevésbé kiegyenlített a helyzet, mint az USA-ban. Ön hogy látja a saját szerepét? Ezeket a különbségeket hogyan lehet kiigazítani? Hogyan lehet azt elérni, hogy megfelelően kiegyenlített legyen a piac, és kiegyenlítettek legyenek a viszonyok? Köszönöm szépen, Klinc úr, jó a kérdés. Nos, nem ígérhetem, hogy ezt rögvest megoldjuk. Már régóta egyeztetünk az amerikaiakkal arról, hogy milyen feltételek mellett juthatunk hozzá, vagy férhetünk hozzá az ő piacukhoz. Jelenleg azonban kiváló alkalom mutatkozik arra, hogy ezt megoldjuk. A Solvency 2 és az ekvivalens intézkedések lehetőséget adnak arra, hogy nyomást gyakoroljunk amerikai barátainkról. És ígérem, hogy mindent megteszek, amit megtehetek. Ezzel kapcsolatban párbeszédet kezdek velük. Az egész rendszer konvergenciáját kéne megoldani. Nyilván nem akarjuk a Solvency 2-t eladni az amerikaiaknak, mert nem érdekli őket. de lehetőség van a párbeszédre. A tőke követelmények, az igazgatási lehetőségek, a csoport felügyelet területén. Az ekvivalenciára nincs lehetőség máshogy, csak akkor, hogyha a csoport felügyelet megvalósul. Világosan kell tehát ezt a párbeszédet folytatni, és próbálok próbálom vezetni ezt a párbeszédet, erős kézzel még pedig kollégáimmal egyetemben azért. Egyébként a világ más országait is meg kell győzni arról, hogy a pénzügyet területen, illetve a biztosítás területén szükség van a konvergenciára. Elnök, köszönöm szépen. Harmadik kérdéskör következik a néppárt nevében. Gémi Csöliusz. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem lenne. Részben Rúf Kinsz kérdéséhez csatlakozva. Az egyenlő esélyek ügyében és a fogyasztóvédelem ügyében. Egyes országokban, a hazámban is szociális partnerség működik, amely jó dolgokat is generál, de néha olyan helyzeteket is, ahol ott vannak a cégek, a szakszervezetek, a közhivatalok, és a fogyasztók valahogy kimaradnak az asztal mellől, amikor a tortát osztják. Hogyan kívánja garantálni azt, hogy ezentúl a fogyasztókat hívják meg elsőnek a tortaevéshez? Tudom, hogy a szubszidiaritást nem lehet át lépni, de vannak-e mégis olyan formális, informális helyzetek, ahol, ahol tud hatni a tagállamokra az egyenlő esélyek érdekében? A második kérdésem pedig a hozzáadott értékre vonatkozik a végrehajtás során, amiről beszélt. Ha a végrehajtás nem működik egy tagállamban, akkor ön mit tud tenni? Milyen szankciók vannak a kezében? Köszönöm Mitchell úrnak a kérdéseket. Nyilván a fogyasztóknak meg kell adni az érdekérvényesítés lehetőségét, és most a rendelet ezt kibővíti valóban. A stakeholder üléseken most már a fogyasztóknak is lesz képviselete. Két stakeholder panel működik általában, az egyik a nyugdíjalapokkal, a másik from consumers in each biztosításokkal foglalkozik, és nyilvánvaló, hogy a fogyasztók hangját is meg kell hallgatni. De ez nem csak kötelesség, hanem ebből előnyök is származnak, hiszen ha tudjuk, hogy mit gondolnak a fogyasztók, akkor abból a piaci trendeket is ki tudjuk tapi, tapintani, érzékelhetővé válik, hogy egyes országokban milyen termékeket szeretnének az emberek látni, milyen problémákat okoznak az egyes termékek, milyen különböző problémák ezek az egyes tagállamokban. Tehát a fogyasztó szerepe nem passzív csupán, hanem nagyon is aktív és pozitív szerep, és az inputra az iparnak is szüksége van a fogyasztóktól. Nyilván a szubszidiaritás elvét nem lépjük át, de világos stratégiát szeretnék megfogalmazni, amely a fogyasztó védelmét teszi az első helyre. És ennek érdekében sok mindent tehetünk. Például a legjobb gyakorlatokat, a bevált gyakorlatokat, például az adatokkal kapcsolatban összevethetjük az európai piaci eszközökkel szolgálhatjuk a fogyasztók védelmét, és nyilván mindig beszámolok majd önöknek arról, hogy hol tartunk, és bármilyen pillanatban örömmel ö, várom a kérdéseiket arra vonatkozóan, hogy meddig jutottunk. Ami a végrehajtást illeti, valóban itt fontos szerepünk van, és saját eszközökre is szükség van ahhoz, hogy hogy képesek legyünk az egyes tagállami végrehajtásokat, a hatóságok ottani működését ellenőrizni. Ez nem peer review. A peer review amúgy is működik és zajlik. Ez az eljárás javítását szolgálja. A mi feladatunk az ellenőrzés lesz, és ehhez saját komoly büdzsére van szükség. Ezen a területen is meg szeretném valósítani prioritásaimat. Köszönjük. Most a szocialisták és demokraták következnek, Ale Ludvigson. Tack för ordet, fru ordförande. Jag hör... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, bizonyos aggodalmat keltő információkat hallottam. Azt mondják, hogy, hogy a pénzpiaci felügyeletek ügye nem halad olyan jól, mint ahogy azt vártuk. Azt szeretném öntől tudni, hogy az ön véleménye szerint hol vannak a legnagyobb kihívások a tevékenységükön belül, hogyan tudják százszázalékosan ellátni majd a feladatkörüket. Ami pedig a költségvetést illeti, kicsikét itt még a sötétben tapogatódzunk, hogy milyen lesz ez a költségvetés, és milyen személyzeti felszereltsége lesz majd a felügyeleteknek. Mi ezzel kapcsolatban az ön álláspontja? A előirányzott eszközök azok lehetővé teszik majd, hogy teljesítsék küldetésüket a felügyeletek? Thank you very much, uh, Mr. Ludwig. Köszönöm szépen, Ludvigson úr. Említettem hogy, a pénzügyi, hogy ezen felügyeleti szervek felállatánál néhány kulcsfontossági kérdésre oda kell figyelni. Például, például a, a igazgatási rendszerre, illetve arra, hogy itt egy alapvető változásról van szó, tehát minőségi változásról van szó, erre odafigyelünk majd a következő hónapokban. Ami a költségvetésünket illeti. Őszintén szólva, örültem volna, hogyha egy saját költségvetési sorunk van, és nem közös az Európai Bizottságéval, tehát nem az Európai Bizottság általános költségvetéséből részesülünk mi, mi de hát így, így alakult. Ha megkérdezi, hogy ha azt kérdezi, hogy van-e forrásuk mindenre, amit meg szeretnénk tenni, akkor hát nyilván balon lennék azt mondani, hogy igen. Prioritásokat kell nekünk is megfogalmazni, és ehhez rendelni a költségvetést. Remélem azonban, és önökre is számítok itt, hogy fokozatosan növekedni fog a költségvetésünk, hiszen ez egy nagyon ambíciózus elképzelés vagy projekt, ez, ez a felügyeleti szerv. Ezt mindannyian tudjuk, és nyilvánvalóan a jövőben még tágulni fog a hatáskörünk, remélem ehhez majd társul megfelelő költségvetés is. Én odafigyelek arra, hogy a forrásokat és a prioritásainkat párosítani tudjuk, és remélem, mint említettem, hogy forrásunk azért majd növekedni fog, majd visszatérek és kérek még. Elnök, köszönöm szépen! Most a néppárt nevében Astrid Luling asszony következik. Oui, euh, merci, Madame la Présidente, Monsieur le Candidat. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök jelölt úr, a következő Strasburgi plenáris ülésen szavazni fogunk egy jelentésről, amely a bizottság fenntartható nyugdíjrendszerekkel kapcsolatos zöldkönyvéről szól. Sustainable Pensions a hangzatos angol címe ennek a jelentésnek. Az illetékes bizottságokban nézeteltérések vannak a második pillérbeli nyugdíjak átruházhatóságával kapcsolatban. Vannak német kollégák, akik azt mondják, hogy az átruházhatósága e nyugdíjaknak veszélyezteti az egész rendszer stabilitását. Aztán vannak nézeteltérések egy másik kérdésben is, nevezetesen abban a kérdésben, hogy a szociális biztonság got, illetve a pénzügyi helyzetet a Maastrichti eh, kritériumok eh, államháztartási deficittel kapcsolatos részénél figyelembe kellene venni. Luxemburgban például van egy általános nyugdíjrendszer, és ott többlet tartalék szufficit alakult ki, ami olyan 1,4%-os, és ez lehetővé teszi az állam számára, hogy ezzel gazdálkodjon. Azt szeretném öntől tudni, hogy mit fog tenni ezen a területen. Luding mondja, elnézést itt kérem, de már jóval meghaladja a felszólás idejét, ez az idő, amit eltöltött a kérdés feltételével. Köszönöm Luling asszony a kérdéseket, megpróbálok rájuk válaszolni. Ami a nyugdíjakat illeti, már elmondtam, amit gondolok. A szociális rendszerek tagállamosításával Európában megerősödött, vagy hát meg kellett volna, hogy erősödjön a tagállamok felelőssége nyugdíjügyben. Ennek ellenére, hogy most szubszidizás van, igenis lehetséges európai szinten a nyugdíjak biztonságát javítani, a minimum harmonizációnk túl kell lépni. Nyilván nem a maximum harmonizációig, ennek az irányába, de igenis van a kettő között sok optimális szint, amelyeket el lehet érni. Más dolgot is említett Luling asszony. A nyugdíjak hordozhatóságát. Nyilván ez egyik legfontosabb eleme bármely nyugdíj rendszernek, és tudatában vagyok, hogy ez egy politikai téma, Európában. Sokszor megpróbálták már ezt a gondot megoldani egy közös európai megközelítéssel, eddig még egyszer sem sikerült. Ez egy politikai vita, ezért nem sikerült. De továbbra is napirenden tartandó fontos téma. A gazdaságok problémáit látva, munkahelyteremtés szükségességét, a portabilitás kérdése újra aktuális lesz majd hamarosan. Fontos azonban még arról is beszélni a nyugdíja kapcsán, hogy, hogy a nyugdíjak jövőjéről való elgondolkodás két dolgot vet fel. A biztonságot és a hordozhatóságot. A kettő egymásnak ellentmond, ezt a kettőt valahogy ki kell egyensúlyozni, egyensúlyba kell hozni egymással. A biztonságnak ára van. A biztonság és a megfizethetőség, az előtakarékosság megfizethetőségének kettőségében, tehát ö, meg kell teremteni az egyensúlyt, és itt fontos lehet a pénzügyi piacok bevonása, a szereplők leültetés egymással, a pénzügyi piacoknak is szükségük van arra, hogy a nyugdíj területen valami változzon. Még egy kérdést befogadok a liberális frakciótól, Szomóza úr. Well, I, I would like to, to... Köszönöm. Az Európai Bankhatóságra fordítanám ezt az egy percet, hogyha lehet vagy talán Pascalnak adnám át a szót. Remek, jó. It's a big one. Bonjour. Thank you. Je, je voulais utiliser la, la minute que j'ai. Nos, ezt a percet arra használnám ki, hogy azt a kérdést tegyen föl önnek, amit az elő, előző elnök jelöltnek is föltettek, nevezetesen az ESMA elnök jelöltjének kötelezettséget tud arra vállalni, ahogy ezt az ESMA elnök jelöltje tette, hogy az a lobbistákkal folytatott tárgyalások jegyzőkönyveit közzé teszi nyilvánosságra hozzá, ahogy azt teszik az Egyesült Államokban. Annak érdekében, hogy a nyilvánosság és a politikusok tudják, hogy mi zajlik a lobbistákkal folytatott megbeszéléseken. I, I think that, uh... Köszönöm, Kánfán úr. Természetesen tiszteletben kell tartani a szabályokat, ehhez kell magunkat tartani. A jogszabályok szerint az összes ö, ö, ipar, az összes olyan ö, véleményt, illetve jegyzőkönyvet nyilvánosságra kell hozni, amelyben az érintett felek az ipar megnyilvánul természetesen lesz, sor kerül majd formális és informális megbeszélésekre is az összes érintett félrel. Én híve vagyok az átláthatóságnak, és úgy vélem, hogy hozzáadott értéket képvisel az, hogyha az összes érintett fél felé nyitottak vagyunk és átláthatóak. Ilyen szempontból tehát nem okoz gondot számomra ez a jogszabály. Nyilvánosságra tesszük ezen dokumentumokat, illetve eljárunk ide a parlamentbe rendszeresen, és mindenképpen figyelembe veszük a különböző érintett felek érdekeit. Szerintem ez nem gond. Az iparban azonban arra is szükség van, hogy az ipari szereplőknek meglegyen a mandátuma arra, hogy ezeket a dolgokat nyilvánosságra tegyük. Hogy érti ezt? kérdezi az elnök. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha a hatóság és az ipar között informális megbeszélésre kerül sor, akkor hát az lenne az etikus, hogyha csak akkor hoznánk nyilvánosságra a dolgot, hogyha mindkét fél ehhez hozzájárul. Én mindenképpen az átláthatóság híve vagyok. Szerintem semmi szükség arra, hogy titkolozzunk ezen kérdésekben. Tehát, hogyha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, akkor az összes információt megosztom önökkel. Nyilván, hogyha bizalmas információról van szó, azt nem oszthatom meg, de véleményeket nagyon szívesen nyilvánosságra hozom. Önök, köszönöm szépen! Ezzel lezárul ez a meghallgatás. Megköszönöm, hogy mindenki betartotta az időt. Még egy plusz kérdésre is maradt idő most elbocsátjuk önt, Gabriel Bernardino úr. A többieket megkérem, hogy maradjanak itt, mert következik a harmadik meghallgatás. Néhány perc szünet, és aztán folytatjuk. Okay, everybody, if you could resume your seat. Kérem, foglaljanak helyet a kollégák. Andrea Okay, we are, we are now proceeding to... Harmadik egyben utolsó meghallgatásunk következik. Andrea Enria urat fogjuk meghallgatni, az Európai Bankhatóság jelöltjét. Emlékeztetem a kollégákat az eljárásra, mert vannak közöttünk új kollégák itt. Erje úr először 5 perces bevezetőt tart, utána kérdések és válaszok következnek. A pénzügyi trialógus módjára. Egy kérdező egy kérdést tehet föl, nem fel két-hármat kérdezni egy ürügyével. Három és fél percben lehet válaszolni az egy perces kérdésre, is így minden kérdés válasz öt percbe befér. Eddig működött az első két meghallgatás során ez a módszer. Több mondani való nincs, meg is adom a szót nak. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az új bankhatóság létrehozása nagyon fontos intézményi lépés. Tudatában vagyok annak, hogy ö, megfogható előrelépésre van szükség egy integráltabb felügyeleti rendszer létrehozása érdekében. Sok előfezítés történt már erre, de eddig ezek nem érték el a nekik tőlük várt eredményt. 2007-ben, amikor a válság kezdett mutatkozni, akkor mi nyilvánosságra hoztunk egy felmérést, valamennyi stakeholder megismerhette azt, az önök bizottságának is néhány képviselője részt vette a felmérésben, és akkor döbbentünk meg, hogy mi is a helyzet. Sokan észrevették, hogy miközben dicsérték a jó párbeszédet, a jó felmérést, a jó konzultációs eljárást, minden piaci résztvevő először döbbent rá arra, hogy semmi hatása nincs a napi gyakorlatban, a felügyeleti munkában az eddigi tevékenységnek, európai tevékenységnek. Ahogy a válság kirobbant, még érezhetőbbé vált a felügyelet hiányának hatása, nem csak nemzeti szinten. Az Európai Parlament követelte mások mellett, és hamarabb, mint bárki, hogy új intézményi reformok történjenek. A bankhatóságnak komoly kompetenciákat kell adni ahhoz, hogy a tőle várt eredményeket hozhassa tudatában vagyok, hogy ez nagy kihívás lesz ez a munka, nagyon nagy az elvárás, és a feladat nehéz, hiszen sok egymásnak ellentmondó érdek van ezen a területen. Ha engem elnöknek kineveznek, akkor én világos, egyértelmű európai szabályozás híveként fogok működni. Miután az Európai Központi Banknál is dolgoztam, Magam is részt vettem bizonyos ajánlások, javaslatok kidolgozásában, amelyek most intézményesülnek. A központi banknál törtött éveim alatt láttam, hogy mennyire hiányzik az európai dimenzió az önök bizottságával összhangban. Az új intézményi keret akkor lesz sikeres, hogyha elfogadják azt a nemzeti hatóságok, és mint egy rotációs rendszer működik, ahova minden szál befut. Tudom, hogy lesznek konfliktusok. Nem lehet mindenhol konszenzus teremteni majd, még hogyha törekszünk is erre. A szabályozási keret azonban a konfliktusok menedzselésének megadja az eszköztárát, nagyon sokféle feladattal kell megbirkóznunk, világos prioritásokra van szükségünk, valamennyi stakeholder érdekeinek ismeretére. A legfontosabb prioritásunk azonban az európai stresszteszt sikere, vagyis az, hogy kiderüljön, hogy mely bankok és milyen módon tudnak majd ellenállni a jövőben a nyomásnak, és milyen módosításokra van szükség a mód működésükben. Második prioritásom az egységes európai szabályzás megteremtése azokon a területeken, amelyeket a G20 javaslata is megfogalmazott múlt novemberben. A banktőke, a likviditás, a kompenzáció és a felügyeleti jelentéstevési rendszer. Ezek nagyon fontosak annak érdekében, hogy megszűnjön a jelenlegi versengés a szabályozó hatóságok között. Nem elegendő azonban az alapszabályokat megalkotni, hogyha a végrehajtás emögött kullog. Tehát olyan felügyeletre van szükség, ami a gyakorlatot hatékony módon és szigorú módon ellenőrzi. Végül pedig Tudjuk, hogy a végfelhasználók, a pénzügyi szolgáltatások felhasználói, és az ügyfelek a legfontosabbak, és számukra érthető nyelven kell megfogalmazni minden szabályt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bankhatóság megőrizze függetlenségét, az ipari ágazattól való függőségét, mármint széles értelemben vett ipari, tehát a pénzügyi ipar szereplőtől való függetlenségét, és minden állami befolyástól való függetlenségét is. Mert így nem, ha hatásuk alá kerülünk ezen csoportoknak, akkor nem tudjuk a kockázatokat csökkenteni. Az elszámoltathatóság az érem másik oldala. Ha engem kineveznek, akkor önökkel folyamatosan keresni fogom a kapcsolatot. A formális elszámoltathatósági fórumokon kívül úgy gondolom, hogy fontos az, hogy formális és informális módon is kommunikáljunk egymással, a, és folyamatos párbeszédet folytassunk. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Térjünk is rá a kérdésekre. Az első a néppárt nevében Börk Harbert. Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Andrea úr, önnek nagyon érdekes az életrajza jelenleg. A Banca d'Italiának az egyik vezetőjeként, vezető állású dolgozóként dolgozik. Azt a kérdést tenném föl, amit mások már föltettek a másik két elnökjelölt esetében. Már kitért arra röviden, hogy hogyan szeretné a felügyeletének a függetlenségét biztosítani, és hogyan szeretné a nemzeti felügyeleti hatóságokkal szemben, akiknek ugye kiterjedt jogaik maradnak, a saját tevékenységüket érvényesíteni. És egy utolsó pont azt mondja, hogy szeretne egy aktív párbeszédet folytatni velünk. Szeretn tudna ezt kicsikét pontosabban bemutatni, hogy hogyan is képzeli ezt el? Yes, thank you. Uh, well, independence. Köszönöm szépen. A függetlenség kulcsfontosságú. A nemzeti hatóságoktól való függetlenség nehéz dió, hiszen ha rendszert akarunk kialakítani, akkor a nemzeti hatóságok részét képezik a mi munkánknak, a mi hálózatunknak. A felügyeleti szervel való párbeszédet megnézzük, akkor a CEPS-ben például úgy néz ki egy ilyen ülés, egy ilyen igazgatósági ülés, hogy mindenki előtt ott van a névtábla, pontosan tudjuk, hogy kik a ö, igazgató tanácsi tagok vagy. Ezek általában nemzeti hatóságok tagjai vagy igazgatói, és amikor valaki európai hatóság igazgató tanácsi tag, tagjaként lép fel, akkor mindenképpen az Európai Unió érdekét kell figyelembe, kell figyelembe vennie. Tehát itt egy szimbolikus változásról van szó. Aztán arra kell kérni őket, hogy <coughs> kezdeményezőek legyenek a különböző folyamatokban. Korábban az volt a rendszer, hogy technikai szakértők készítették elő a munkát, és egyébként ők elég ellenállóak a változásokkal kapcsolatban, szeretnék megőrizni a korábbi munkamódszereiket. Így aztán kikerült ebből a rendszerből a szakpolitikai tartalom. Azt kell elérni, hogy a tagállami hatóságokban is sor kerüljön a változásról. Én a olasz nemzeti bankban nevelkedtem, és mindig, mindig is uralkodó volt a függetlenségi szellem. Odafigyelünk, figyeltünk ott a függetlenségre tehát, Függetlenül hozunk döntéseket, függetlenül döntjük el, hogy milyen közérdeket követünk és állapítunk meg. Már, múlt, már a múltban is, az EKB-nél és a CEFS-nél is sokszor ütköztek a tagállami érdekek, a közösségi érdekekkel. Például az Olasz Nemzeti Bank és az EKB között, vagy az Olasz Nemzeti Bank és a CEPS között, de az Olasz Nemzeti Bank sohasem gyakorolt rám nyomást annak érdekében, hogy tagállami érdekben járjak el. És ha meggyőződésem volt, hogy az európai érdek, érdek ez vagy az, akkor sosem jártam el ez ellen. Hogyha megválasztanak elnöknek, akkor igenis nyitott vagyok a párbeszédre, bármikor megjelenek itt önök előtt. És az Európai Bankhatóság mindig nagyon nyitott és átlátható lesz, akkor is, hogyha jogszabályokat készítünk elő, vagy különböző szabályokat, akkor mindig lesz nyilvános meghallgatás, minden fölkerül a weboldalra, úgyhogy nagyon szívesen várjuk majd az önök észrevételeit is ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Most a szocialisták következnek. Antolin Sánchez Preselo úr. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm Önt. Itt a szakbizottságunk körében. Először hallgatunk meg Európai Bankhatósági elnöki jelöltet, úgyhogy nem kis jelentőséget tulajdonítok a dolognak. Önnek arra van szüksége, hogy az Európai Parlament véleményét is megkapja. Nos, véleményünk szerint az EBA-nak alapvetően vezető szerepet kell játszania, mégpedig hatékony vezető szerepet. Ezt mi hamarabb gyakorolnia kell. A szükséges dolgokat mind el kell végeznie, és pontosan ezért nagyon bízunk ebben az új intézményben. Amit elkezdi a működésüket, igen hamar a stressz tesztekkel szembe kell nézniük, ezt meg kell valósítaniuk. Korábban ezzel kapcsolatban gond volt. Nos, valamiféle garanciát várunk arra, hogy ezután máshogy lesz. Kérem, hogy gondolkodjon el arról, hogy mi nem működött eddig, és mi garantálja azt, hogy a jövőben ez meg fog majd felelni az elvárásoknak. Olvastuk az ön önéletrajzát, ez talán egyfajta biztosítékot jelent. Thank you very much, Mr. President, for this question. Uh... Köszönöm a kérdést. Egyetértek önnel. Meg kell mutatnom, hogy képes vagyok vezetni európai szinten is. Um, I think that uh, élén uh, járni erőfeszítéseinknek ezen a területen azon mérhető lesz majd ez le, hogy az európai érdeket szolgálom-e vagy sem. Ebben a bizottsági kontextusban, ahol dolgozunk, ott úgy lehet európai érdeket érvényesíteni, ugye önöket is így fogják föl a polgárok, mint akik európai érdekeket érvényesítenek, hogyha a nemzeti pozíciók összecsapásakor külön véleménnyel tudunk rendelkezni. Az évek során megtanultam ezt az európai intézményeknél, hogy ezt hogyan kell gyakorolni, azt hiszem ebben jó leszek. De nyilván a hatóság első feladata majd a stressztesztek értékelése lesz, és ez a mi stressztesztünk lesz majd, ha úgy tetszik, tehát itt tudunk bizonyítani. Ez egy nagyon kemény történet lesz. Tavaly először is, hogy mondjam el, hogy a stresszteszt az nem mond semmit a jövőről. Lehet, hogy az eredmény majd értelmezhető a jövőre vonatkozóan is, de a piacok alakulása a következő hetekben, hónapokban azonnal felülírhatják a stressztestek eredményét. Már volt erre példa. Múlt nyáron a SEPS stressztesztet csinált, és a központi bank, amely kialakította ennek a modalitásait, kiderült, hogy percent. So it was a quite uh, tough az USA beli 15%-hoz képest csak 5%-ot sikerült, hogy elérjen, és kiderült, hogy egyes országokban másképp működik ugyanaz a teszt, mint más országokban, és más eredményeket hoz. Például Írországban is ugye hasonló eh, probléma volt, ahol az állam sőt fenyegetett. Mindez tehát rámutat arra, hogy a stressz tesztek metodikáját is javítani kell, de nem akarok ilyen részletekbe menni most, és védelmezni a tavalyi kialakított gyakorlatunkat. Egy biztos, hogy idén még erősebb, még hihetőbb módon kell majd ezeket levezényelni. Hogyan? Nos, azáltal, hogy négy területen lépünk előre, én ezeket szeretném tavalyihoz képest megerősíteni egy jobb módszerrel, jobb metodikával. Tavaly ugye még egy belső stressztesztelés zajlott csak, ami nem ment ki a nyilvánosság elé. Idén most már meg kell nyílni, majd a nyilvánosság felé, és ennek a szempontjait is figyelembe kell venni, a piaci résztvevők, a piaci szakemberek, a rating agency véleményét is, a különböző lehetséges szenáriókat. A másik ö, prioritás pedig maga, maga a szenáriók megfogalmazása, sokkal pontosabb megfogalmazásra van szükség, mint tavaly. Harmadik szempont az, hogy konzisztensek, összhangban legyenek egymással ezek az ellenőrzések. Ö, hasonló módon folytassuk le őket mindenhol. A nemzeti környezet, a banki ö, modellek különbözősége teljesen különböző eredményeket generálhat, még akkor is, hogyha mi metodikánk azonos. A negyedik fontos terület pedig a likviditás. A likviditás vizsgálat és a, az egyéb stresszvizsgálatok nem lehet összemosni, ez nem ugyanaz, külön kell venni a likviditás kérdését pont azért, hogy ez az aspektus soha nem maradjon ki majd. Köszönöm szépen. Közben hevesen jegyzetelek. Most Szilvi Gulár következik az ALDE frakció nevében. Vous avez euh, évoqué le nom de Tomás Opadoa. Jó napot! Tomás Bászki Ornavóról beszélt. Valószínűleg kérdésben sokkal szomorúbb, mint én Nos, szeretném megvigasztalni. Én is dolgoztam ezen a kérdésen, e, és reméljük, hogy e, folytatni fogja az ő által elkezdett munkát. Mit fog tenni, hogyha hivatalba lép, hogyha a tagállamokat. Major úrnak is feltettem a kérdést, Major úrnak is feltettem a kérdést ezzel kapcsolatban. Tehát látjuk, hogy itt a tagállamok vitatkoznak egymással, és egyáltalán nem szeretnének európai felügyeletet, vagy legalábbis nem egy hatékonyat, ugyanis az nyilvánvalóan zavarná a tagállami kapcsolatokat a bankszektorral, különösen azokat, ahol nem működnek jól a dolgok. Szeretnének a 30, 23-as cikket alkalmazni, és elzárni az ajtókat egy közös döntés elől. Nyilván valóan az önök döntései hatással lesznek a költségvetésekre és a tagállamokban, tehát hogyan tud ezzel a konfliktussal elbánni? Well, first I would say that, uh, well... Először is megköszönöm a kérdését, és örülök, hogy utalt Tomás Opadovszkijov a munkájára, munkásságára. Azt hiszem, hogy egyfajta vezérfonalat jelent az ő munkája. Ilyesmi témában, vagy ilyen módszerekkel kell lejárnia ezen felügyeleti szerveknek. Nos, a konszenzusok, vagy az egyhangúság világából kilépünk egy olyan világ felé, ahol a szavazás érvényesül, és sokszor személyes felelősséget kell vállalni a szavazatokért. Ez talán európai világ lesz, hiszen mindenki felelőssége tudatában jár majd el az európai érdekek képviseletében, remélhetőleg. Másik dolog. Van egy másik nagy különbség. A hatóság imáron különböző jogköröket élvez, ezek korábban nem voltak ilyen világosan megfogalmazva, imáron tehát lehet élni ezen jogkörökkel vagy hatáskörrel. Ez a parlament munkájának is köszönhető és ennek következtében az európai hatóságok felülbírálhatják a tagállami hatóságok döntéseit. Ezt nem szeretnénk ezt a módszert gyakran alkalmazni, de az a tény, hogy lehetőség van erre, sokkal inkább előretérbe, előtérbe helyezik az európai érdekeket. Elképzelhetetlenné válik tehát az, hogy a nemzeti értékek, érdekek blokkolják az európai érdekeket. Azt hiszem arra utalt a kérdésében, hogy van egy fiskális záradék a jogszabályban. Nos, nekünk azonban úgy kell eljárnunk, mintha ez nem lenne ez a záradék az európai érdekeket kell előtérbe helyezni, de elképzelhető, hogy a tagállamok úgy érzik majd, hogy nemzeti szuverenitásukba avatkozunk bele. Jó dolog az tehát, hogyha a intézményi keretben van egy olyan esz, van egyfajta eszköztár, amely lehetővé teszi azt, hogy erről egyáltalán beszéljünk, és hogy erre vonatkozó eljárásunk legyen, ne a folyosón történjen a nyomás, gyakorlás, ne ott változtassuk meg az eredeti döntéseket. Úgy gondolom, hogy a parlament megfelelően próbálta azt megel- megelőzni, hogy ne ne legyen fiskális hatása a mi fellépésünknek, mert hogyha visszafelé gondolkodunk, akkor előbb-utóbb mindennek van fiskális hatása. A lényeg tehát az, hogy jól indokolható oka legyen a tagállami aggodalmaknak. Tehát az nem elegendő ok, hogy belevatkozunk a tagállami felügyeletbe. Köszönöm. Elnök, most a zöldek nevében Sven Gigold. So, welcome. Üdvözlöm. Uram, először is elmondanám, hogy nagyon örülök annak, hogy ön európaiként mutatkozik előttünk, és erőteljesen kívánja képviselni az európai gondolatot. Másodszorban érdekelne, hogy két területen hogyan fogja eszközeit majd a gyakorlatban is használni? Hogyan tudja majd a bankok mérlegben nem szereplő tevékenységeit is ellenőrizni? Tudjuk, hogy van egy árnyék bankrendszer. Hogyan lehet egységesen feltárni ezeket a szürke szférákat és ellenőrzés alá vonni őket. Másodszorban pedig a fogyasztóvédelem területén hogyan kívánja garantálni azt, hogy a bankok tanácsadása minőségébb legyen, amikor a kisügyfeleknek termékeket adnak el. Thank you very much for your question. Köszönöm szépen a kérdést. Két érzékeny területet nevezett meg, ami a mérlegen kívüli tevékenységeket illeti. Lehetetlen egységesen kezelni és strukturáltan intézményesítve ellenőrizni ezt a szférát. Ez volt a fő hibája az eddigi rendszernek is, és most legalább erőfeszítés történik erre. Itt volt a legnagyobb különbség a tagállamok között is egyébként. Persze ez nem közvetlen a felügyelet felelőssége, mert ez inkább egy mérlegszámítási kérdés. A tagállamok feladata lett volna ezt, ezeket a szürke területeket föltárni és a hatóságok figyelmét felhívni rájuk, vagy hát a hatóságoknak a figyelmet felhívni rájuk. Valóban súlyos kérdés az árnyék bankrendszer működése. Egyre szigorúbbak a szabályok, a felügyelet, ez végül is a G20-ak ülésének is köszönhető, az új reformok nak november óta, és ha emeljük a, a elvárásokat, akkor ezzel azonban generáljuk azt is, hogy egyre többen akarnak majd kibújni illegális módon a szabályok alól. Tehát fontos az, hogy átfogóan kezeljük a kérdést, átfogóan lássuk azt, hogyha szigorítunk, akkor az milyen hatásokkal jár folyamatosan persze azon leszünk, hogy feltárjuk ezeket az illegális tevékenységeket, és én, mint elnök, ezen nagyon rajta leszek, de fontos ez az egységes megközelítésre. Mert ha válság van, akkor a likviditást szolgáltató backup intézmények is bankok. Tehát a konszolidáció végül is mindenkinek érdeke, és ezek a szürke tevékenységek bevonása a legálisba, ez a bankok érdeke is, mert az ilyen szürke területek számukra is kockázatot jelentenek. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, a múltban keveset, vagy hát egyáltalán nem dolgoztam ezen a területen, az EBA-nak volt egy ideiglenes munka terve, és ebben nem volt benne a fogyasztóvédelem. Most újra kellett fogalmazni ezt. Nem akarom, ö, nem akarok a kollega helyet nyilatkozni, ez ugye az ő intézményének a feladata lesz. Biztos vagyok azonban abban, hogy a bizottság is nagyon rajta van az, az EBA kapcsán, a a posztgarancia rendszerek és eh, a responsible lending típusú eh, szabályok. Eh, az egységes belső piacon belül azonban két területen én is előrelépés szükségességét látom. Több átláthatóságra lenne szükség a bankszámlák tekintetén, ben az overdraft, a túlköltekezés jobb nyilvántartása láthatósága érdekében, a másik pedig, bocsánat, hogy meghaladom az időmet, a nem csak bírósági megegyezések ösztönzése is. Elnök. Megismétlem, hogy nem szeretjük a burkolt multiplikátor kérdéseket, amikor egy kérdés ürügyelet hármat kérdeznek a képviselők, az LCR e frakciótól bekifolgott. Which of course... Említette a stressztesztet. Láthattuk, hogy hogy milyen tőke követelményt mutatott ki ez a teszt, de ennek a többszörösére lett volna szükség Írországban fél évvel később. Aztán a Bázel kettőt sem megfelelően valósították meg. Nos, úgy gondolom, hogy azt se felejtsük el, hogy vannak olyan európai képviselők, akik módosítani szeretnék ezt. A kettőt össze lehet kötni. Hogyha az európai politikusok továbbra is ki szeretnék vonni nemzeti bankjaikat az nemzetközi szabályok alól, akkor hogyan lehet eljárni? Az EU-ban a bázeli szabályokat megpróbálják felhigítani, megpróbálnak különböző kivételeket találni. Ön a politikusokat és a bankokat is védi majd? Thank you, Miss McCarthy. Uh, well, uh, on the stress test, uh, uh I already... Köszönöm szépen stressztesszel kapcsolatban már utaltam rá. Egy előző válaszomban, hogy mi a helyzet, valóban csalódást okozott a stresszteszt. Nyilván nem véletlenül történt így. Az lenne a leg korrektebb, hogyha erről beszélnénk. Egy éves 6%-os adattal dolgoztunk, az írbankok azonban nagyon komoly stresszel dolgoznak, ennek a kétszeresével, mint a stressztesz alkalmával, úgyhogy egészen más keretek között mozgunk. Aztán az írbankoknál volt egy nagyon komoly finanszírozási probléma, hogyha a likviditást kivonják, és nincs megfelelő tőke, akkor egy nagyon komoly tőkeinjekcióra van szükség, hogy megmaradjon a bizalom. De igaza van, sokkal szigorúbb stressztesztre van szükség, és a felügyeleti szerveknek egymást is ellenőrizniük kell, hogy valóban megbízható-e egy-egy stresszteszt. Tehát egymásra is figyelnünk kell. Aztán a kivételek kérdése. Mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy az európai bankpiac milyen különleges jelleggel rendelkezik, a bázeli szabályokat hogyan lehet erre alkalmazni. Szerintem az európai az európai bankhatóságok, illetve felügyeleti szervek már eddig is sikeresek voltak, hiszen, hiszen a bázeli tárgyalásokon néhány európai jelleget sikerült bevonni. A non-stock companies esetében, illetve a ö, takarék szövetkezetek esetében a különböző követelmények megvalósítása. Tehát ez már szerepel az európai jogszabályokban. De hogy kivételeket elismernénk, vagy különleges bánásmódban részesítenénk egyes bankokat, hát ezt én ö, sem kedvelem, és a CEPS-ben is mindig azt mondtuk, hogy ez nem igazán tartható. A CRD 4-ben a tanács és önök majd nyilván megegyeznek abban, hogy itt hogy a CRD 4-ben minél kevesebb kivételre van szükség, és minél általánosabbak a jogszabályok, annál jobban működnek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Most a kérdések második körre következik, a néppárt részéről ott már Karasz. Ja, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen az eddig válaszait, elnök jelölt úr. Beszélt a jogköreiről, illetőleg az érdek ellentétekről és a tevékenysége kapcsolatos eh, kihívásokról, illetve a Single Rule Bookról. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy van-e elég jogköre annak a végrehajtására, amit most bejelentett, hogy szeretne megtenni. Hogyha a single rule bookot vesszük, hol van szükségi teljes harmonizációra? És ebben az összefüggésben hol hiányoznak ön véleménye szerint a globális szabályok, amelyek az európai felügyeletet eh, a globális piacnak a sikeres résztvevőjévé teszik? Yes, thank you, Mr. Kara. Köszönöm, Karasz úr. És köszönöm munkáját, amelyet elvégzett a Sierrifor előkészítése során. Nagyra értékelem ezt. Nos, hogy megvannak-e a kompetenciáim, mint a lehetőségeim? Úgy gondolom, hogy a rendeletben eléggé erős kompetenciák fogalmazódnak meg, legalábbis erősebbek jóval, mint a múltban. Nekem pedig az lesz a dolgom, úgy látom, hogy ezeket a kompetenciákat amennyire lehet maximálisan felhasználjam a változás érdekében. Nem lenne most tőlem helyes többet követelni, mint amennyi le van írva. Nem mondhatom azt, hogy nincs elég kompetenciám hatalmam ahhoz, hogy elérjem, amit akarok, hanem a meglévővel kell gazdálkodnom, és a potenciált ki kell használnom, amennyire csak lehetséges. A single rulebook vonatkozásában, az egységes szabályzás vonatkozásában az omnibus irányelv is rámutatott arra, hogy számos olyan terület van, ahol közös szabályok lehetségesek. Hadd mondjam el ehelyütt, hogy az egységes szabálykönyvvel kapcsolatban mindig is az volt a véleményem, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden európai országban pont ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni. Jó, legyen egy egységes rendeletet, hanem inkább az az értelme ennek, hogy láthatóvá váljonnak az eh, nemzeti szabályozások, és az európai szabályozás. Tehát, hogy ezek nem voltak eddig jól összevethetőek. A bankok, amikor konkrétan meg akarnak felelni egy tagállamban a szabályoknak, akkor mindig a nemzeti szabálykönyvet veszik elő nyilván, és nem látható semmilyen európai erőfeszítés, európai szabályozási erőfeszítés számukra. És könnyen lehet Brüsszelt hibáztatni, amikor a szabályokról beszélnek, anélkül, hogyha nem látható, hogy mi az, ami európai, mi az, ami a minimál követelmény mindenkire vonatkozik, és mi az, ami nemzeti. Mert amíg ezek nem láthatóak, addig ki lehet játszani őket egymással szemben. Kiderülne, ha láthatóbbá válnának, hogy gyakran a nemzeti szabályozások a túlzottak. Számomra az európai rész láthatósága és szakmaisága a legfontosabb. Én nyilván bővíteném ezt a részt a nemzetivel szemben, de hát ez nem egy ilyen könnyű falat, ez évekig tart majd, ha egyáltalán lehetséges. A banktőke, a likviditás, a kompenzáció, a felügyeleti jelentéstevési rendszer, mint négy prioritás, amelyekről már beszéltem, területén mind előre kell lépni, és kötelező normákra van szükség a felügyelet során. Ezek mind-mind egyenként is kemény diót jelentenek majd, úgyhogy azt hiszem elég, ha ezeket most felvállalom. Very much. Uh, now. Köszönöm szépen. Most a szocialista frakció nevében Gianni Pitella következik. Grazie, Presidente. Dottor Enri. Köszönöm szépen. Enri a doktor úr. Ön a ö, olasz bankhadóságnál nagyon komoly feladatokat vállalt, ö, kockázat, stb. A Financial Stability Boardban, illetve a Vázeli Bizottságban is fontos szerepe volt, és ez egyfajta prudenciális keretet jelentett, aztán a Bázel 3-ban is. Hónapok óta arra hívják fel a bankok a parlament figyelmét, hogy a finanszírozás nagyon megnehezíti a Bázel 3, a kis és közepes méretű intézményeket különösen nehéz helyzetbe hozza. Önnek mi a véleménye erről? Hogyan lehet a negatív hatásokat mérsékelni? Grazie, onorevole Pitella. Köszönöm szépen Pitella úr a kérdést. Ha nem gond, akkor angolul válaszolok. Well, I know that there is uh, quite a lot of concern. Nos, a Basel 3 megegyezésnek számos hatása van a gazdaság, illetve a KKV-k finanszírozására. Uh, by, by, by Mr. A Karasz jelentés tervezett a CRD 4-ről megfogalmazza már ezeket a nehézségeket. Sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy a reform hatását felmérjük, tehát hogy a bankokra, illetve a gazdaság finanszírozására milyen hatással lesz ez. A SEPS decemberben megjelentetett egy átfogó hatástanulmányt, 346 európai bankot mértünk fel, vagy vizsgáltunk. A következő eredményre jutatunk. Hogyha megnézzük a 4,5%-os tőke követelményt, illetve a plusz 2,5%-os puffer kívánalmat, akkor 2009 végére az európai bankoknak 290 milliárd euróra lett még volna plusz szükségük. Ennyivel volt kevesebb, mint a követelmény. Nem, ne, nem könnyű tehát a helyzet. Általában nagyobb bankokra, bankokra hárul egyébként ez a negatív hatás. A Basel 3 úgy elképzelése szerint az átmeneti időszak nagyon hosszú lesz. Egészen 2018-ig, vagy bizonyos tőkeeszközök esetében még tovább is lehetőség van az alkalmazkodásra. Egy körülbelül három év nyeresége, eh, nyereségének árába kerül az átállás. A Bázeli Bizottság megpróbálta felmérni ezen változások makroökonomiai, makrogazdasági hatását különböző modelleken keresztül, és ebben segítettek a nemzeti bankok is, az olasz, angol nemzeti bank, stb. Nos, a GDP-re vonatkoztatott hatás 0,22 század, százalék pont, a végrehajtás után. Ez azt jelenti, 0,3 század százalékkal csökkenne a gazdaság növekedése. 2008-ban és 2009-ben egyébként tudjuk, hogy hogyan változott a foglalkoztatás, illetve a GDP, tehát alapvetően mégiscsak több pozitívummal jár ez, a, ez az egyezmény, mint negatívummal. A KKV-kra nagyon odafigyelünk, ez egy kényes kérdés, hiszen a KKV-k nagyban függnek a banki kölcsönöktől, illetve sérülékenyebbek. Elnézést, hogy ilyen hosszasan válaszolok. Három dologot szeretnék még elmondani. Már most is a Bázel 2-ben is kedvezményes hitel lehetőségeket biztosítunk a, a, kis, a KKV-knak, illetve általában a kis és közepes bankok nyújtanak hitelt a KKV-knek, és rájuk van legkevésbé hatással a reform. A harmadik dolog pedig az új keretben vannak anticiklikus elemek, tehát likviditási és, és tőke pufferek is szerepelnek benne. Ez enyhíti azon problémákat, amelyekkel a KKV-k állnak szemben, állhatnak szemben ö, ö, válság esetén, tehát hogyha mondjuk a hitel kevésbé elérhető. Hogyha bármilyen gond, gond alakul ki ezzel kapcsolatban, akkor mindenképpen a ö, szakbizottság elé adjuk át ezt. Elnök, kedves kolléga, kollégák, már most is késésben vagyunk, nem lesznek plusz kérdések, tehát mindenkit arra kérek, hogy kettős kérdést ne tegyen fel, tisztelt elnök jelölt úr teljes válaszokat ad, de ez nem az ő hibája. Wolf Klintz. Nach der großen äh, Finanzkrise Köszönöm szépen. A nagy gazdasági válság után az Európai Unió tagállamai különbözőképpen reagáltak a saját bankszektorunk nehézségére. Valakik államosítak, valakik hitelezték a bankszektort, mások a fúziót segítették elő. Tehát gyakorlatilag itt különböző versenytorzító helyzetek alakultak ki a tagállamokban, és nagyon távol vagyunk ma attól, hogy a válság előtti státuszkvót helyre tudjuk állítani. A kérdésem a következő lenne. Bizonyos országok időközben már bankadót vezettek be, amik különböző kritémokhoz kapcsolódnak. Tehát azt látjuk, hogy további versenytorzító intézkedések történtek. A kérdésem a következő lenne, mit tenne annak érdekében, ezeket a versenytorzító hatásokat megszüntesse, és biztosítsa azt, hogy egy valódi belső piac, egységes piac kialakuljon a bankszektorban, Európában. Uh, uh, Nehéz kérdés. Köszönöm. Igen, különbözőek a reakciók a tagállamok részéről. Ugyanakkor dicsérni szeretném a bizottság munkáját. A verseny főigazgatóság különösen ö, sokat dolgozott azon, hogy jó normák, kritériumok ö, fogalmazódjanak meg a válság során. Ezekkel valamelyen sikerült csökkenteni a válság hatását, és garantálni azt, hogy ezek a tagállami mentőcsomagok valamelyest exit stratégiákat is tartalmazzanak, és a verseny feltételekhez való visszatérést garantálják. Említi itt a bankadó kérdését. A hatóságnak lenne ezen a területen feladata szerint. A bizottság tavaly novemberben nyilatkozatot adott ki, és egy munkaanyagot is a válságkezelésről, és szerintem ebben nagyon jó és messzire előremutató javaslatok fogalmazódnak meg. Ezek közül az egyik például az, hogy a bankok járjanak hozzá a megoldáshoz, a megoldási alapokhoz, egy probléma megoldó válságkezelő alaphoz. Tudom, hogy ezt a javaslatot az önök bizottsága is megfogalmazta Ferreira asszony elsők között, és nagyon vehemensen. Van okunk arra, hogy ezeket, ezt az alapot, a felszámolási alapot válság esetén bevessük, miközben egyfelől ez ugye a szabályozó hatóságoknak is több szabadságot ad, másfelől pedig kevésbé kockáztatjuk az adófizetők pénzét így. Persze megint csak az egész képet kell látni, mert hogyha a tőkefeltöltési követelményeket megemeljük, megszigorítjuk, a G20-ak ugye erre tesznek lépést, ö, akkor más ö, eszközök is rendelkezésre álljanak, mert néha ugye ha sok helyen fogjuk meg a bankokat egyszerre, akkor azzal megint tönkre teszük őket, tehát szigorítjuk a szabályokat, ugyanakkor kötelezzük őket, hogy, hogy hozzájáruljanak az alapokhoz. Tehát lehet, hogy túllövünk a célon ekkor, ha gúzsba kötjük a bankokat. Olyan egységes szemléletre van szükség egy ilyen csomag kialakulása közben, hogy hatástanulmányokat folytassunk közben és ezek eredményét is figyelembe vegyük. Harmadik köre a kérdéseknek, Freda Moró következik a néppártól. Moró. Moró úr, tessék. La ringrazio innanzitutto. Eh, Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy ilyen európai látásmódot hozott el ide. És örülök annak is, hogy a függetlenségről így vélekedik. Az EBA most áll fel a válság után, vagy a válság közepette. Képzeljük el, hogy az EBA már a válság eleje óta létezett volna. Hogyan lépett volna fel akkor az Európai Bankhatóság? Hogyan viselkedett volna? Grazie, onorevole Mauro. Köszönöm szépen, Mauro úr. Először is elnézést, angolul válaszolok. Nem fogom öt bántani, hogy angolul válaszol, mondja a kérdező. Tehát a CEPS jelenleg olyan, olyan területeken aktív, amely egyébként nemzetközi hatáskörbe tartozna. Ha jól emlékszem, már 2005-ben elkezdtünk rendszerkockázati kérdéseken, illetve likviditási kockázati kérdéseken dolgozni. Ebben a felállásban nem időbe tellett, míg következtetésekre jutottunk, illetve még a munkát be tudtuk fejezni, mert ugye a konszenzusos módszerrel dolgoztunk. Nem voltunk tehát elég gyorsak, de a CRD 2-nél tart a munka, illetve a CEPS irányelveinél, és ezt a munkát már felhasználják az európai bankok az új reformnak ezek alapkövei. Hogyha az EVA létezett volna korábban, akkor azt hiszem, hogy hathatósabban lépett volna fel. Két dolgot mondanék. Az első, már említettem Gigold úrra, úr kérdésére adott válaszában. Jó lett volna, hogyha az EBA jobban felmérte volna, hogy a különböző ö, csoportokra más és más ö, bánásmód vonatkozik, illetve el kellett volna írni, hogy ez egységesüljön. Bizonyos tagállamokban a pénzügyi intermediátorok olyan, olyan módon lépnek fel, mint máshol a szabályozók. Ez talán segített volna az árnyék bankszektor felszámolására, illetve szabályozására. Amikor a válság elkezdődött a subprime akkor az volt a gond, hogy nem tudtuk megegyezni. Nem tudtunk egy igazi vizsgálatot végrehajtani azzal kapcsolatban, hogy az európai bankrendszert vagy pénzügyi rendszert mennyire fenyegeti a kockázat. Az lenne tehát a tanácsos, hogyha a felügyeleti szervek egymással információt cserélnének. Elnök, még két kérdésünk van. Az elsőt Elisa Ferrero asszony fogja feltenni a szocialisták nevében. Eh, Köszönöm szépen. Fontos számunkra, hogy ez a meghallgatás itt lebonyolódott. Egy olyan területre vonatkozik a kérdés, amiről már szó volt. Arra a helyzetre gondolok, amikor bankok csődbe mennek. Tehát olyan bankok, akik a rendszer szempontjából fontosak. Amerika talált egy megoldást erre, amely egy idő óta már jól működik. Más részről ugyanakkor meg kell, hogy állapítsuk, hogy ennek költségeit az adófizetők viselik, és ezért európai megoldást kell találnunk, ami minden adófizető állampolgárt Európában megnyugtat hiszen nyilván el kell számolnunk az adófizetőkkel szemben. Szeretném tudni, hogy az az intézmény, amelyben reményei szerint e, dolgozni fog, ez az intézmény milyen szerepet fog játszani abban, hogy európai szintű megoldás szülessen e, a vehemens válságnak kitett rendszerek kezelésében. Vannak különböző válságok itt, és nyilvánvalóan nem találhatunk az összesre egységes megoldást, tehát nem tudunk rögtön megoldást találni, és nagyon sok olyan ország van, ami nemzeti szinten avatkozik be. Tehát mit tudunk tenni az európai megoldás érdekében? Okay, thank you. I mean, that's, uh, uh... uh Köszönöm. Igen, ez fontos. A hatóságoknak soha uh, nem szabad olyan helyzetbe kerülniük, ahol már nincs választásuk, és csak a út marad számukra, mert egyébként a piacok válságba kerülnek. Tehát előre meg kell tervezni az exitet, a kilábalást, a visszatérést az eredeti gyakorlathoz. Azt hiszem a kérdésben benne volt a válasz is. A bizottság valóban jó javaslatokkal élt, az Európai Bizottság. Nekünk most az a dolgunk, hogy ezt lebontsuk konkrét gyakorlati kérdésekre ezeket a szabályokat, például az, az értékpapírok, az, az eszközök kezelésében, ahol a, ugye a, a, az ügyfelek is érdekei is sérülhetnek. A bankok működésének kontinuitását meg kell teremteni, miközben esetleg egyes bankokat likviditási eljárás alá kell vonni. Tehát közös eszköztárra van szükség, ez a legfontosabb, a nemzeti hatóságok szoros együttműködésére. Uh, one of the Mi legyen az EBA szerepe ezen belül, hogy most felügyelők legyünk-e, vagy, vagy másnak kéne átadni ezt a feladatot. Szerintem ez tipikusan felügyeleti feladat. Mi ismerjük, ismerhetjük a bankok helyzetét, mi ismerjük legjobban azok a technikai megoldásokat is, amelyekre szükségük van a válság megoldásához. Tehát az Európai Bizottság javaslatai és majd még azok, amelyek a tavasszal megszületnek, szerintem jók, építhetünk rájuk, csak az a fontos, hogy a, a, a központi bank szabályozásának megfelelően évente legyen egy felülvizsgálat. És ha válsághelyzet alakul ki, akkor az EIBának nak lehetősége legyen ezekkel a sürgősségi válságkezelő eszközökkel beavatkozni az Európai Bankhatóság révén. Köszönöm szépen, az utolsó kérdés következik. García Margai úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elisa Ferrero asszony kérdéséhez kapcsolódnék. A lényeg az, hogy ön szerint egységes európai keretre van-e szükség, vagy szabályrendszerre a rendszerbankokkal kapcsolatban? Ön szerint európai, külön európai felügyeletre van szükség ezen határokon átnyúló rendszerbankok esetében? Hogyan lehet megoldani az ezen szervekkel kapcsolatos, vagy ezen bankokkal kapcsolatos problémákat? vajon más öm, szükségletei vannak ezen rendszerbankoknak, mint, a, mint az egyéb bankoknak, tehát más tőkekövetelményekkel, stb. stb. követelményekkel kell. Válasz. Köszönöm szépen, García Margai úr. Megköszönöm munkáját is a szabályozás kidolgozásával kapcsolatban, ez segíti az EBA munkásságát, illetve megerősíti szerepét. Az Európai Parlament jelentésében nagyobb szerepet szenteltek az EBA-nak a határon átnyúló bankok felügyeletében. Ha jól emlékszem, egy bankfelszámolási alapot is létrehoztak, vagy bankfelszámolási hatóságot is létrehoztak volna csődbe jutott bankok esetében, de ez nem valósult meg később, tehát a jelenlegi szabályrendszer kereteit tudom csak felhasználni, ha elnöknek választanak. Ugyanakkor igenis szükség van egységes szabályokra tagállami hatóságoknak valamilyen módon kéne a válságot kezelni, és az európai bankhatóságnak is megvan a maga szerepe. Mediátorként léphet fel, hogyha a tagállami hatóságok között konfliktus alakul ki. Ha mondjuk két hat, tét tagállami hatóság leül egymással, hogy megbeszélje egy határon átnyúló bank helyzetét vagy esetét, akkor nyilván mi is ott leszünk az asztalnál, hogy próbáljuk a véleménykülönbségeket kisimítani. Hogyha egy általánosabb európai felszámolás, felszámolási alap jön létre, amit egyébként én ebben támogatok, akkor az e a szerepe alapvető lesz, hiszen az alap finanszírozásának megfelelő felhasználását nekünk kell majd biztosítani és ellenőrizni. Elnök. Köszönöm szépen a kimerítő válaszokat. Sajnálom, hogy nincs több időnk további kérdésekre, pedig lett volna még rá igény, sőt sajátom is lett volna. Köszönjük azonban. Ezzel berekeztem a meghallgatást most pedig zárt ülés következik, amelyen csak az Ekon szakbizottság tagjai vehetnek részt. Aki nem Ekon tag, azt kérem, hogy hagyja el a termet.